Hello everybody who could make it. Apparently you... Jó napot kívánok mindenkinek, akik ideértek. Sok kollégánk beragadt a hóviharokban, stb. stb. Szeretném tájékoztatni önöket valamiről, amit már tudnak, Franciaország külügyminiszterével Laurent fabius aki el akart jönni, és tájékoztatni akart minket a mali helyzetről, sajnos le kellett, hogy mondja a látogatását az időjárási viszonyok miatt. Párizs és Brüsszel között megakadt ugyanis a vonatközlekedés. Ez is akadályozza a mai ülést, de holnap délután három órakor Szalafranka úr véleményéről a 2011-es mentesítésről ezt a vitát elhalasztjuk, és e helyet meg tudjuk vitatni Eston és Eston főképviselő asszony javaslat tervezetét a Magrebről, tehát ez holnap három órakor fog sorra kerülni. Lesz egy afet szede közös vita a mali helyzetről, mégpedig 24-én. 9 óra 30-kor kezdünk, és 11.30-ig tart. Folytatjuk tehát a mali helyzetről szóló vitát, és az EU-s képzési misszióról szóló vitát Nicholas Veszkott úrral, és Walter stevens aki a válság és tervezés főigazgatója, mindketten a külügyi szolgálattól jönnek. Január 31-én pedig 1030 11.30-ig a devével fogunk együttesülést tartani, a szomáliai elnökkel Hassan Sheet Mahmuttal fogunk eszmét cserélni. Február 6-án 2 és 3 óra között Strasbourgban az AFET rendkívüli ülést tart Lucinda Creightonnal, aki Írország európai ügyi minisztere a január 31-én tehát tájékoztatni fog minket az ő külügyi politikájukról. Látom, hogy számos ülés jegyzőkönyvét no, jóvá kell most, hogy hagyjuk, júliustól októberig tart ezeknek a dátuma, hogyha senki nem kifogásolja őket, akkor elfogadottnak tekintem, és tovább léphetünk az első érdemi napi rendi pontunkra. Ez az EU-Ukrajna vízum könnyítési egyezményről szóló módosítások megvitatása. Robert Kovál úr, a jelentéstevő nincs itt, ő jóvá hagyta ezt a mege, módosított mege, öm, megállapodás tervezetet, de mivel nincs a Charles Stanoknak adom meg a szót ugyanebből a frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos Pavel Kovál nem tud itt lenni velünk, de örülök, hogy én itt tudok lenni az Eurostar késlekedése és a Franciaország időrási helyzet ellenére. Ez az ügy a Schengeni térséget is érinti, az én országom ebben nincs benne. Mindazonáltal a kezemet a szívemre téve tudom mondani, hogy én is és a frakcióm is támogatjuk ezt a lépést. Ez egy kicsi lépés, egy vízummentes rendszer felé az Európai Unió és Ukrajna között, de Ukrajna annyira udvarias volt, hogy a Schengeni és a Schengeni zónán kívüli Európai Uniós állampolgárok számára is már majdnem egy évtizede ezt a vízummentességet megadta. De a teljes vízum liberalizációs rezsimről még folytatjuk a tárgyalásokat. Ez egy apró könnyítés, még mindig vannak korlátozások, azon ukránok számára, akik szeretnének a Schengeni térségbe utazni. A harmadik oldalon látható az indoklásban, általánosságban tudjuk a libe álláspontját támogatni, a tekintetben is, hogy hozzá tudjunk járulni ehhez a lépéshez. Ha jól értem, az Európai Parlament jogalkotási hozzájárulására van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Igazából olyan dolgokról van szó, mint hogy például az egy vagy öt éves több belépésre jogosító vízum kérvényező embereknek a körét kiterjesszük azok felé, akik konferenciára, képzésekre jönnek, határokon átnyúló együttműködési programokban vesznek részt, tanulnak, vallási közösségek tagjai, akik szemináriumokra jönnek, amelyek az Európai Unió területén kerültek megszervezésre, akik orvosi okok miatt jönnek az Európai Unióba, vagy ilyen embereket kísérnek. Ez egy kis gesztus a megfelelő irányba. Igazából nem tudom, hogy bárki is hogyan tudná kifogásolni a, itt a szakbizottságunkban. Azt hiszem, elnök úr, ezzel zárom is a felszólalásomat. Remélem, hogy az összes szakbizottsági tag egyöntetően tudja majd támogatni. Elnök, köszönöm. Thank you, Chair. Um, doing that even our... Ibirizagics asszony, köszönöm szépen. Protasievics úr, az árnyékjelentéstevő sajnos nincs itt, ugyanabból azokból kifolyólag, mint ahogy sok más képviselőtársunk se tudott eljönni. Én szeretném elmagyarázni, hogy ő, mint a néppárt árnyék előadója, hogyan gondolkozik erről a dokumentumról. Protasievics úr az EP alelnöke, aki a keleti szomszédsági politikáért is felelős, nagyon fontosnak tartja ezt a vízumkönnyítési dokumentumot, mert ez nagyon fontos eszköz az európai értékek előmozdítása szempontjából. Fontos ez az előrelépés, a vízumkönnyítés felé való nagyon fontos lépésről van szó. A meglévő hiányosságokat orvosoljuk ezekkel, és tovább könnyítjük diákok, civil szervezetek képviselői, újságírók utazását. Az Európai Unió mindig nagyon is támogatta a szomszédsági országokban a civil társadalom képviselőit ezzel a politikával, tehát harmóniában van ez a lépés, csak úgy, mint a keleti partnerségi és a keleti szomszédsági politikánk irányvonalával. Egyszerű szavazásra fog sor kerülni, és a néppárt meg fogja szavazni Most pedig Sivjec úr következik, mondja az elnök. Oczywiście e, sprawa jest e, mało kontrowersyjna. Rozumienie wynika Köszönöm szépen, véleményünk szerint nem szolgál semmiféle vitára ez az egyezmény. Újra helyreállt a megfelelő szellem a tárgyalások során, a keleti partnerségi csúcs során, ahol is Ukrajnának az esetét mintaként, modellként kezelték, amikor is ugye a vízum könnyítése kérdéséről esett szó. Ahogy azt tanok úr is helytállóan megállapította, ez egy kis lépés a megfelelő irányba. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ezt a lépést valószínűleg utólag később még fontosabbnak fogjuk majd látni, amikor megkérdezzük erről Ukrajna lakosságának a véleményét is. Az Európai Unió számára fontos kell, hogy legyen, hogy az Európa párti, Európa barát erők Ukrajnában megfelelő jeleket, jelzéseket kapjanak, nevezetesen azt, hogy az Európai Unió nem fordít hátat Ukrajnának. Ez egy olyan folyamat, ami még nincs lezárva, nem zárult le, hiszen ez majd csak a társulási egyezmény aláírásával fog kiteljesedni. Tehát az, amit most ebbe az irányba teszünk, a társulási megállapodás irányába, az Ukrajna számára mindig egy fontos jelzés. Megelégedéssel látjuk, hogy a víza vízum könnyítéssel kapcsolatos egyezmény most hatályba fog lépni. Néhányan ugyanakkor azt mondták, hogy Ukrajnának figyelmeztetést is kellene küldenünk a reformok elmaradása miatt, de én úgy gondolom, hogy ezek az érvek itt most nem állják meg a helyüket. Úgy gondolom, hogy azt kellene kiemelnünk, ami a polgárok, az ukrajnai polgárok szempontjából fontos. Egyébként megvizsgáltunk bizonyos statisztikákat is, ami a vízumok kiállítását illeti, és itt egyfajta egyenlőtlenséget láthatunk. Vannak olyan országok, akik nagyon is restriktív módon járnak el, hogyha a vízumok kiállításáról van szó, nagyon nagy a állás és sokakat méltatlan helyzetbe hoznak a vízumok eh, kiállításakor ezekben az országokban tehát rosszak a tapasztalatok. Ezzel szemben vannak olyan országok, ahol millió számra állítják ki a vízumokat, míg az előbb említett országokban csak pár ezerre tehető a kiállított vízumok száma. Tehát egy, egy dolog a fontos, ez egy jó lépés, és mindenképpen javít a helyzeten. Négy szaszony. Mr. President, like everybody else, uh... Elnök úr, a többiekhez hasonlóan Mi is csak kevesen vagyunk, az időjárási viszonyok okán csak ketten vagyunk itt. Nem vagyok specialistája ezeknek a kérdéseknek, de delegációm nevében azt mondhatom, hogy támogatjuk ezt a javaslatot. Egyetértünk vele, és támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. A bizottság részéről pedig vagy Dietrich Pálman, vagy Gabriela Schmidt kap szót, tessék parancsoljanak, ha kérik a szót. Yes, thank you. Uh, good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Valóban én vagyok Dietrich Palman, a víza um, ügyekért felelős osztály helyettes vezetője. Meges, megerősíthetem a tisztelt képviselőknek, hogy ez a megállapodás támogatja a ukrán lakosságot, és egy sor kategóriában egyszerűsíti a vízumhoz hozzájutást a civil társadalom szervezeteinek tagjainak, újságíróknak, diákoknak és másoknak is könnyített módon juttatjuk a vízumot. Úgy gondolom tehát, hogy jó irányba mutat ez a megállapodás. Ugyanakkor jelzem, hogy 2008. január 1 óta már egy vízumkönnyítési rendszer működik Ukrajnával, és ez a mostani javaslat további könnyítési kategóriákat vezet be. Nagyra értékelem a jelentéstevő véleményét, aki sajnos már nem tud itt lenni ma délután, és örömmel tekintünk a ratifikációs folyamat minél hamarabbi lezárása elébe, legalábbis ami az EU oldalát illeti, és persze még a Libében is várjuk a véleményt. Köszönöm szépen, Kirillov úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy ez a további vízumkönnyítés, vagy mondjuk magyarul facilitáció, amelyet a kollégák többsége támogat, megfelelő üzenetet küld Ukrajna, és főleg az ukrán lakosság irányába, mégpedig megfelelő időpontban. Különösen a fiatalokat, a diákokat szólítjuk meg, valamint a civil szervezetek tagjait, tehát az aktív társadalom, a társadalom aktív rétegeit. Persze vannak még problémák, melyeket meg kell oldani, mondjuk a nagy politika területén, de úgy gondolom, hogy ez az üzenet, ez a jelzés, amelyet adunk ezzel a megállapodással, jó irányba mutat, és motiválja az ukrán embereket arra, hogy küzdjenek meg a jogaikért, és dolgozzonak küzdjenek egy jobb társadalomért, az ország fejlődéséért, és jelzést ad arra vonatkozólag is, hogy az Európai Unió baráti kezét nyújtja ki Ukrajna felem, és valóban kész és hajlandó arra, hogy támogassa Ukrajna és az ukrán társadalom további integrációjának folyamatát. Helyes az a jelzés, és éppen ezért támogatásunkat érdemli meg a javaslat. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. A szavazásra holnap kerül sor, és módosító indítványokat nem nyújtottak be, már is tovább lépünk következő rendi pontra, ez pedig a Montenegro által elért eredményekről szóló 2012. évi jelentés 92 módosított és 8 kompromisszumosat nyújtottak be, és Tenok úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Amikor először 5 perccel ezelőtt beszéltem, sok mindent elmondtam nem akarom ismételni magamat. Montenegro egy igazi jó történet, kis ország, ahol a small is beautiful elve, a kicsi mindenképpen szép és elve működik. Nem küzdik olyan problémákkal Montenegro, mint nyugati szomszéda, mint szomszédai a nyugati Balkánon kis ország, alig vannak határvitái, stabil a lakosság, a makrogazdasági mutatók stabilak, ugye fizetőeszközük az euró, és fontos regionális szereplő, aki igyekszik a szomszédai között lángodó vitákban kiegyenlítő hatással fellépni. Június óta Montenegro EU tagjelölt országi tárgyalásokat kezdhetett meg. Szerbia is viszont Macedónia, aki szintén 7 éve tagjelölt, de nem tudta megkezdeni 7 éve a tárgyalásokat, az egyik tagállam a név megnevezés kapcsáni vétója kapcsán. Nemrégen Montenegróban kormányváltozás volt, Luxig eh, miniszterelnök eh, átvette a kormánykereket, már megint a kormánykerék mögöttül. Igazából nem egészen világos, hogy mikor hagyta volna el, el a hatalom kormánykerekét, és a volt miniszterelnök pedig a külügyminiszterré vált. Tapasztalt csapat ez. Londonban két héttel ezelőtt felléptem egy rendezvényen, ahol Montenegro volt EU-hoz rendelt nagykövete szólalt fel Alexandra Fejovics. Nagyon tapasztalt um, csapatuk van, különösen a 23-as fejezet, tehát az alapjogok uh, és a 24-es fejezet az igazságügy és az igazságszolgáltatás területén várhatók nagy viták, hiszen a tagállamokban, valamint a parlamenti képviselők körében is nagy az érzékenység, a szervezet bűnözés elleni harc valamint az igazságügyi rendszer átláthatósága és a kisebbségi jogok érvényesülése tekintetében. Az én jelentésemhez 92, ahogy az elnök úr is mondta, 92 módosítót nyújtottak be, ebből 8 kompromisszumos módosítót igyekeztem kikovácsolni, és Strasbourgban találkoztam az árnyék jelentéstevőkkel. És egy-két kivétellel széles körű megállapodásra jutottunk. Az első kompromisszum hoz egy szocialista képviselőasszony a tízes módosítónak így részét akarja beemelni, ezzel nincsen baj. A kettes kompromisszum a szavazási joggal és a szavazási eljárással foglalkozik. Szól az ebeszről. A harmadik kompromisszum szinten az igazságügyi kérdésekről, valamint a gyermekek és a fiatalkorúak jogáról, illetve a fiatalkorúak büntethetőségének kérdéséről szól. A negyedik kompromisszum a korrupció, az intézményes korrupcióról szól, ez ugye a 23-as tárgyalási fejezet, és több átláthatóságot kér a választási kampány során, valamint az érdekösszeütközések kérdéséről is szól. Az ötödik kompromisszum a szólásszabadságról, különösen a médiumok területén beszél, hiszen a múltban történtek események, hogy <clears throat> megfenyegették az újságírókat. Nagyon fontos kérdés az tehát, hogy az újságírók ne legyenek megfélemlítve és nyugodtan dolgozhassanak a demokrácia érdekében. Nyílt átlátható ö, társadalomban épp élhessen mindenki, ahol mind az elektronikus, mind a nyomtatott médiumok szabadon működhessenek. Kicsi az ország, tehát nincsen nagyon sok ö, médium, éppen ezért nagyon fontos, hogy a független sajtó intézményét megteremtsük, különösen a szerkesztői, editoriális szerkesztő függetlensége elemét kell megerősíteni. Az ötös kompromisszum a kisebbségi kérdéséről, kisebbségi jogok kérdéséről szól. Egy kis kisebbség él Montenegro területén, meg kell akadályozni, hogy diskriminálják őket. A romák közül van, aki háborús menekültnek számul, számít, ők még a koszovói konfliktus idején hagyták el a hazájukat. Azután a leszbikus, meleg és transzexuális, vagy röviden az LGBT-k jogairól is beszélünk, hiszen Montenegróban egy aktivista van, aki nyíltan autolta magát, és azt mondja, hogy ő meleg, hát valószínűleg ezért ennél több meleg él Montenegróban, de senki nem mer előállni melegségével bemutatni ezt a külvilág felett, tehát fontos, hogy az ő jogaikat is megerősítsük. Hetes kompromisszum a nők köztestületekben való képviseletéről, egyáltalán a gender kérdésről szól, a nyolcadik módosító pedig a makrogazdasági statisztikáról beszél, illetve a növekvő infláció és a növekvő államadóság kapcsán eh, hangsúlyozza adgájait, valamint arról is beszél, hogy túlzottan a turizmusra fektet eh, Montenegró nem eléggé diverzifikáltam gazdasága, és arról is beszélünk ebben, hogy nagyon fontos a kis és középvállalatok helyzetbehozása, és eh, nagyobb átláthatóságot kell teremteni a privatizáció folyamatában is azért, hogy ez egy teljesen tisztességes, átlátható módon kerüljön végrehajtásra, hiszen vannak ellentmondásos ügyök. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Montenegró köztársasággal foglalkozhattam, foglalkozhatom. Ez egy stabil ország, jó irányba halad, és a saját eredményei alapján kellene megítélni, és igazán szégyenletes volna, hogyha más országokhoz kapcsolnak az ő esetleges csatlakozását vagy közeledését. Ennyit szerettem volna mondani is. Örömmel fogadom a kollégák észrevételeit a kompromisszumos módosítók kapcsán, illetve ha új módosítókat akarnak begyűjteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Épp csasszony. Köszönöm. Néhány éve együttműködünk Csárszal Montenegro tekintetében. Már az első szöveggel is elégedett voltam, amit többen nyújtott. Kiegyensúlyozottnak tartottam, és úgy véltem, hogy nagyon reálisan mutatja be a helyzetet. Mindazonáltal úgy érzem, hogy ezekkel a kompromisszumokkal még jobb és még kiegyensúlyozottabb lesz a szöveg, úgyhogy mi támogatni tudjuk az összes kompromisszumot. Támogatjuk a módosítók nagy többségét is, amelyekről majd külön fogunk szavazni. Arról is tudok, hogy Kopa asszony holnap az egyes kompromisszumhoz szóbeli kiegészítést fog fűzni, ezt a szóbeli módosítást is támogatom. Tehát végül egy realisztikus és jó szöveg fog megszületni véleményem szerint. Elnök, köszönöm. Gomes asszony kap Golent Farma úr az árnyék jelentéstevő sajnos nem tud itt lenni, úgyhogy én szólalok föl helyette, hiszen ő is elakadt a hóban. Tehát az ő nevében azt mondom, hogy hálásak vagyunk a kiváló munkáért, amit a jelentéstevő Tenok úr végzett, és a jó együttműködésért is köszönetet mondunk, amit az árnyék jelentéstevőkkel sikerült megvalósítania. Örülünk annak, hogy Kopa asszony módosítóját is mindenki el fogja fogadni. Tenok úr részletesen kifejtette a fő aggályokat, amelyek a nyolc kompromisszumos módosító indítványban is tükröződnek. Én azt mondanám, hogy a tárgyalás megkezdése egy rendkívül fontos periódus a változás szempontjából ebben az országban. Ez egy olyan periódus, amikor az Európai Unió a lehető legnagyobb hatást tudja kifejteni annak érdekében, hogy a változások megtörténjenek. Saját országainkra visszatekintve is láthatjuk ezt. Amikor egy ország már bekerül, akkor nagyon sok kérdést már többé nem tesznek fel annak az országnak. Az én országom konkrétan jó példa látjuk azt, hogy visszalépések történnek. Még akkor is megeshet ez, hogyha már régóta tagállam egy ország. Az én országomban is megtörténnek olyan dolgok, amelyek az AKI szempontjából visszalépésnek, az európai normák szempontjából visszalépésnek tekinthetőek olyan recepteket, autoritár recepteket hajtanak végre, amelyek szerintem nem megfelelőek. Tehát ez egy kritikus fontosságú időszak, amikor az Európai Unióval való interakció a montenegrói hatóságok és a civil társadalom részéről is rendkívül fontos lesz a változások meghozatala szempontjából. A nők jogaira, az nők emberi jogai, illetve a gyermekek emberi jogai is alapvető fontosságú kérdések, csak úgy, mint a korrupció elleni küzdelem, az átláthatóság és a jogállamiság érti küzdelem. Ezeknek rendkívül fontos hatása lesz minden másra. És e tekintetben Tenok úr nagyon helyesen hangsúlyozta azt is, hogy a média szabadsága központi jelentőségű, mert enélkül az elszámoltathatóság és az átláthatóság és a korrupció elleni küzdelem nem valósul meg, ha a média nem szabad. Tehát szerintem itt a kompromisszumos módosítókban sikerült a központi kérdéseket megfogalmazni, a jelentés elfogadása után ezt a szöveget majd arra tudjuk használni, hogy elvárjuk a mi embereinktől, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a változások megtörténjenek Montenegróban a civil társadalom és a hatóság együttműködésével. Elnök, köszönöm szépen, és most Kácsin úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ivo Weigl kollégánk nincs itt, ezért az ő nevében kívánok angolul szólni. Eh, najprej bi rad iskreno čestitev poročevalcu, gospodu Ke. Először is őszintén szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Tenok úrnak, hiszen nagyon sok, sokat beleadott ezzel a Montenegróval eh, való ügybe. Montenegro az egyetlen olyan állam a Balkán térségében, ami az Európai Uniós tagsági tárgyalását már megkezdte. Tehát példaértékű a sokkal nagyobb területű szomszédos államok számára. Ott van egy oldalról Bosznia-Hercegovina, ami nem nagyon tudja, hogy mit kezdje magával, Albánia elfogadhatatlan nacionalista retorikát alkalmaz, és a kettő között ott van Montenegro, amelynek jó szomszédi kapcsolatai vannak, amely megérti az Európai Unió lényegét. Montenegro lassan felkészül az elnökválasztásokra. Ez egy új elem, ami a következő terminusra biztosíthatja majd a stabilitást Montenegróban. Tomislav Nikolic szerb elnök Montenegróba látogatott, hivatalos látogatást tett ott néhány nem is olyan régen. Más országokban problémás a helyzete, például Horvátországban provokatív kijelentései miatt nem fogadják szívesen, úgyhogy oda nem utazhat. A Nikolics úr meghívása Montenegróba egy gesztus, gesztusértékű nyitás Szerbia felé. Remélhetőleg Nikolics elnök úr és a koszobói elnök Jahega asszony között is nem sokára találkozóra fog sor kerülni. Már Montenegróban megszerveztek egy ilyen találkozót, de Nikolics elnök úr nem jelent meg rajta. Remélhetőleg a az elnök nemrégi látogatásán sikerült megszervezni meg a, a, a megfelelő körülményeket, hogy sor kerülhessen erre a találkozóra. A legnehezebb kérdésekkel kezdünk most, ez az új gyakorlat a csatlakozási tárgyalások szempontjából, tehát a 23-as, 24-es fejezetekkel kezdünk. Törökország esetében is ezt fogjuk alkalmazni, tehát ezek a fejezetek a jogérvényesüléséről, az alapvető jogokról és a a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a korrupció elleni küzdelem kérdéseiről szólnak. Ezeket megnyitottuk, és vannak olyan fejezetek, például a tudományos kutatás és a tudomány területéről szóló fejezetet már sikerült ideiglenesen le is zárni. Idén pedig új fejezetet nyitunk meg, ez is jó példa a szomszédos országok számára. Kompromisszumos módosítóiban Charles elfogadható megoldásokat javasol, az LMBT közösség jogaival kapcsolatban, a médiával, a nők diszkriminációja szempontjából a hangsúlyozza a civil szervezetek szerepét. Tehát az ALDE frakció nevében megerősíthetem, hogy a kompromisszumos módosítóit támogatni tudjuk, és ezekre igennel fogunk szavazni. Szeretném megjegyezni még azt is, hogy Luksics úr, a volt montenegrói miniszterelnök, aki most külügy és európai integrációs miniszter, nagyon jó emberi erőforrás választás, tehát nagyon jó választás volt, aki megkönnyíti majd a tárgyalásokat az Európai Unióval. Tenok úrnak még egy köszönet a kreatív hozzáállásáért. Nagyon várom azt, hogy ez a jelentés ösztönözni fogja Montenegrót arra, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon haladni az Európai Unió felé, és ezzel más nyugat-balkáni államoknak is segít, hiszen demonstrálja azt, hogy a bővítési folyamat él, és nagyon virgonc, és az egész Európai Unió számára az hasznos lehet. Most pedig Csuntis úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, első, a jelentés első olvasatakor és megbeszélésekor volt lehetőségünk arra, legalábbis nekem, a GUE árnyék jelentéstevőjeként, hogy bemutassam az álláspontunkat a bővítéssel és a balkáni perspektívákkal kapcsolatban úgy általában. Úgy gondolom ugyanakkor, hát, hogy Montenegro ha könnyebb esetek közé tartozik más nyugat-balkáni országokkal összehasonlítva, de ez nem jelenti azt, hogy itt nem kellene a jelentésben, a jövőbeni jelentésben bizonyos elvárásokat támasztani az országokkal, az országgal kapcsolatban. Vannak olyan megállapítások, amivel egyetértünk, másokkal nem, és bizonyos hiányokat is feltártunk, amiket fel kellene venni a jelentésbe. Ennek szellemében nyújtottunk be módosító indítványokat. A az előadó nem fogadta ezeket el. Három módosító indítványról van itt egyébként szó. Egyébként pedig figyelemmel kísérem a jelentés alakulását. Azt szerettem volna meg elmondani az előadó úrnak, hogy a nyolc kompromisszumos módosító indítványok közül az elsővel egyet értünk, ami a az országnak az előrelépéseit illeti. Egyetértünk a harmadik igazságügyi kompromisszummal, az ötössel, amely a médiumok, a média helyzetét tárgya, és a hatossal, hetessel utóbbi a nők helyzetét tárgya is egyetértek. Ezekkel tehát egyetértünk. Még akkor is, hogyha mi ezeket nem kezdeményeztük. Szeretnék, szeretném még egyszer kiemelni, ez, hogy hogy még van három módosító indítványunk, ami hiányokra hívja fel a figyelmet. Például a munkavállalók jogaival kapcsolatban semmit sem olvashatunk a jelentésben. A munkanélküliség csökkentésével, a szociális háló biztosításával a kapcsolatban, és a munkavédelemmel kapcsolatban sem találtunk megállapításokat. Lunacek és Cornelissen asszony ezekkel kapcsolatban megfelelő módosítókkal élt már, amelyeket támogatni fogunk a szavazáskor. És van még egy terület, amelynek amelyel kapcsolatban a beruházásokat és az idegenforgalom szükségességét emeltük ki, különösen a tengerparti vidékeken. Lunacek asszony ezzel kapcsolatban beadott egy módosító indítványt, és kéri egy környezetvédelmi záradéknak a felvételét a környezetvédelmi fejezetbe. Aztán vannak olyan módosítók is, amiket benyújtottunk, de ezeket elutasította az előadó, de ezek fontosak lennének, különösen ami eh, az országra annyira jellemző magas korrupció elleni harcot illeti, eh, a magánosítás és a külföldi eh, tőke befektetések kérdése is mindenképpen figyelmet érdemel. A korrupció nagyon szélesen elterjedt, és ez veszélyezteti az országnak az érdekeit. Ezek tehát azok a pontok, ahol módosító indítványokkal éltünk, ez lenne a mi álláspontunk a jelentéssel kapcsolatban, és a végleges álláspontunkat holnap a szavazáskor fogjuk majd érzékeltetni. Köszönöm szépen, Lunacek asszony. Készen áll, hogy hozzászóljon? Köszönöm, és elnézést a késésért. Nem vártam, hogy Ukrajnával ilyen gyorsan végeznek. Tenok úr bevezető szavait nem hallottam, de az árnyékjelentéstevőkkel tartott ülésen már beszéltünk az ő véleményéről. Nagyon jó, tömör jelentést készített, amely az összes problémát felveti, de szót ejt az előrehaladásról is, amit természetesen üdvözölnünk kell. Mi is, a frakciónk is üdvözli ezt a tényt, hogy Montenegro a következő olyan ország, amelyel a csatlakozási tárgyalásokat az EU megkezdte. Ez nagyon fontos, hogy a bővítés lendületét fenntartsuk. Rendkívül fontos, tehát hogy kell, hogy legyen egy ország, amely rálép erre az útra az Európai Unió felé, és remélem, hogy mások is fogják követni ezen az úton idén. Három aspektusra szeretném felhívni a figyelmet. A zöldek és az EFA részéről néhány extra módosítót nyújtottunk be, ezek nem kerültek be a kompromisszumokba, de szeretném megkérni a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak igennel rájuk. Az egyik az MBT ügyekről szól Montenegróban. El kell mondanom, hogy a kompromisszumban és a szövegben is más országokhoz képest nagyon sok előrelépést sikerült Montenegróban tapasztalnunk. A kormány pozitív lépéseket tett. Egy régiót érintő konferenciára meghívták a szomszédos országok igazságügyi minisztereit is, ahol az LMBT közösség diszkriminációmentességéről volt szó, de kérjük a kormány továbbra is arra, hogy támogassa azt, hogy a LMBT büszkeség parádéját megtarthassák Montenegróban idén és kérem a képviselőket, hogy szavazzák meg ezt a módosítónkat. Van még egy kérdés, amely nagyon széles körben kerül említésre a szövegben, ez a korrupció, ami továbbra is nagyon fontos téma Montenegróban. Az Európai Bizottság elkezdett e, e, nagyon fontos e tekintetben is, hogy a 23-as, 24-es fejezettel kezdte el a tárgyalásokat. Van egy új fejlemény, amire szeretnénk utalni a módosítónkban, és ez az, hogy Csukánovics úr testvére, egy hölgy, két újsággal felvette a kapcsolatot. Az ő állítólagos részvételéről írtak ezek az újságok egy nem túl tiszta privatizációs ügyel kapcsolatban. Szerintem erről is említést kéne tennünk, és kérem, hogy támogassanak minket ebben. A 82-es az utolsó módosító, amiről beszélnék. Ebben felszólítjuk a hatóságokat, hogy jobban, jobb egyensúlyt találjanak a gazdasági fejlődés és az ökológiai fejlődés között. Montenegro alkotmányában van egy utalás, hogy egy ökológiai államról van szó, de szerintem többre van szükség. Hogy a turizmus tekintetében is úgy fejlődjön az ország, hogy környezetvédelmi szempontból nem csak tiszta, de különösen a ten- gyönyörű tengerparti térségben környezetvédelmi szempontból fenntartható fejlesztések legyenek fenyeget az a veszély, hogy túlfejlesztik ezt a térséget, de a turisták pont azért akarnak odajönni, hogy a csodálatos tájakat lássák, és a tiszta tengert. Ezért szennyezés elleni és egyéb környezetvédelmi intézkedésekre van szükség, és a építkezés, valamint a területtervezés területén is figyelembe kell venni ezeket a szempontokat. Ismét köszönet Tenok úrnak az elvégzett munkáért. Az tevőkkel nagyon jól együttműködött, nagyon jó lesz az jelentés, de azért remélem, hogy a többi képviselőtársam is a mi zöldek általam említett módosítóit is majd megszavazzák. Köszönöm. Kopa. Köszönöm, Luna csak asszony, Kopa asszony. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek jelentéséhez amely kiemeli az integrációs folyamat kapcsán felmerülő komolyabb kérdéseket. Montenegro jó előrehaladást ért el nagyon rövid idő alatt, köszönhetően annak a konszenzusnak, melyet a nagy politikai pártok értek el az európai ügyek kapcsán, és arról, hogy komolyan vegyék az európai integráció folyamatát. Megítélésem szerint ez nagyon világos üzenet kell, hogy legyen Albániának és Bosznia-Hercegovinának, a két szomszédállamnak. A jelentés joggal emeli ki, hogy Montenegro az az első ország, amelyre az új tárgyalási megközelítést alkalmazzák. Ez gyakran nem érti mindenki, és gyakran éppen ebből félre értések jönnek rész létre. Éppen ezért az E preambulum bekezdést érdemes volna pontosabban megfogalmazni azért, hogy a jogállamiság és a demokratikus kormányzás elvét pontosabban írjuk le. Montenegrónak speciális szakpolitikai területen kell megerősítenie még a tevékenységét, például a szexuális kisebbségek, a médium szabadság vagy az igazságszolgáltatás kérdésében a gender kérdéseket nagyon fontosnak tartom, és köszönöm Tenok úrnak, hogy nem feledkezett meg ezekről tervezetében, és hogy a hetes kompromisszummal még jobban kitért erre. Ugyanakkor a kompromisszum nem tartalmazza az én 60-as módosítóindítványomat, amely kihangsúlyozza, hogy a női kvóták köszönhetően a nők nagy mennyiségben tudtak jelölté válni. 260 nő jelölt volt, és az egyik listát nő vezette. Ez pedig jelentős előrelépést jelent, melyet mind az EBSZ, e mind a civil szervezetek is elismernek Éppen ezért remélem, hogy a 60-as módosítón fontos részét támogatni fogják a a szavazás során, illetve azt a kijelentésemet is, hogy több nőt kellene megváltoztatni. Köszönöm szépen, Anurakis kollega. permite... Köszönöm szépen, elnök úr, engedjen meg, hogy angolul, bocsánat, görögül folytassam mondandómat. Először is szerettem volna még az ország jelentéssel kapcsolatban elmondani dolgokat, és szerettem volna tiltakozásomat kifejezni, azért, mert a francia külügyminiszter most elhalasztotta az idevaló utazását és a vele folytatandó vitát. Jól lehet, nagyon komoly és súlyos eseményekről lett volna szó. Engem a időjárással kapcsolatos kifogás nem igazán győzött meg. Úgy gondolom, hogy ez nem más, mint a szakbizottságunknak a semmibevétele ami az ország jelentést és a montenegrói csatlakozást illeti, az ezzel kapcsolatos jelentést is. Nyilván önök is tudják, hogy a pártom elvből támogat, ebből ellenzi az Európai Uniónak a bővítését, hiszen az a vircsaft, ami itt folyik, az nagyon súlyos problémát okoz, illetőleg nehezíteni fogja a helyzetet azokban az országokban, amelyek mindez ideig még nem csatlakoznak. A további megjegyzéseim ugyanakkor konkrétan a jelentésre vonatkoznak. Itt négy pontról szeretnék szólni. Az első pont. Mindannyian tudjuk, hogy jelenleg a válság és természetesen a csatlakozási folyamat is reformokat követel meg az országban, és ezt egyfajta magánosítási, privatizációs politika is kíséri, ami nagyon súlyosan érinti a foglalkoztatási helyzetet nem csak a városban, hanem a falusi környezetben is. Erről szót sem ejtünk itt, mint ezt figyelmen kívül akarnánk hagyni, mint nem lenne olyan sok munkanélküli az országban és nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz velük a jövőben. És még egy dolog, amiről egyáltalán nem esik szó, ezek a szociális ellátórendszerek. Van ugyan utalás a szegénységre, a gyermek szegénységre, és van egy ilyen megállapítás, hogy ez arra vezethető vissza, hogy nincsen megfelelő szociális ellátórendszer, de hát ennek hiánya az nem csak a gyermekek helyzetét érinti, hanem érinti az általában az egészségügyi ellátást, az oktatást, hiányoznak a közlekedési, környezetvédelmi infrastruktúrák, és úgy tűnik, hogy a jelentéstevő számára ezek nem számítanak. Egy további pont, a 14-es pont, ahol egy hiba van. Ez nem elfogadható. Itt dicséri a jelentés Montenegrót a pénzügyi politikai és makroökonomiai stabilitása eh, miatt. Ugyanakkor nem áll itt, hogy az elmaradottságokba taszítja az országot a jelenleg folyó folyamat. És még egy pont, ami számunkra nagyon fontos és komolyan veendő. A nem kormányzati szervezeteknek a tárgyalási munkacsoportban való részvételéről esik itt szó, de hát ez a pont nem nevezi meg konkrétan, hogy a több ezernyi montenegrói nem kormányzati szervezetből konkrétan melyek vesznek részt a csatlakozási folyamattal foglalkozó munkacsoportban. Jó lenne, hogyha ezt tudhatnánk. És jó lenne, hogyha megismerhetnénk ezeknek a szervezeteknek az álláspontját is, amire mindez idáig nem volt lehetőségünk. És még valami. Az a fontos, amit a pártok tesznek, és a pártok mondanak a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások során. És még valami, ami a külpolitikát illeti. Ezzel kapcsolatban megállapítja a jelentés, hogy azt szeretnénk, hogy Montenegro oldja meg a szomszédos országokkal közös határain fennálló problémákat, de hát az már nem derül ki a jelentésből, hogy mi legyen az ő cselekvésének az alapja, milyen alapon rendezze ezeket a problémákat. Köszönöm szépen a türelmüket, de folytatnám még tovább. A 20-as pontban arra történik utalás, hogy az Európai Uniónak a közös álláspontját végre kell hajtani, e, és be kell tartani a Nemzetközi Büntető Törvényszéknek az elvárásait Montenegróval kapcsolatban. Ennek fontos szerepe kell, hogy legyen. Köszönöm. Hát ugye a Loran Fabiusnak említette, hogy nem jött, nem tudjuk átadni ezt a kritikát, hiszen nincs itt, de még egyszer mondom, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy a mali eseményekről tárgyaljunk a jövőben. Nos, az Európai Bizottság részéről, a bővítési főigazgatóság részéről Lange, képviselő, Lange úr van itt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy tájékoztassam a parlamentet arról, hogy Barózó elnök úr Dzsukanovics miniszterelnökkel találkozott éppen ma reggel ma délelőtt. Djokanovics miniszterelnök legelső külföldi útja éppen Brüsszelbe vezetett, és itt tárgyalásai során is még egyszer nyomatékosította, hogy országa elkötelezett az európai integráció mellett. Arról is beszámolt, hogy Montenegró milyen előrehaladást ért el a tárgyalási a folyamatban. 19 munkacsoportot már fölállítottak a csatlakozási tárgyalások során, és a maradék munkacsoportok hamarosan felállnak. A 23-as és a 24-es fejezetekről, ezek ugye a jogállamiságról szóló munka fejezetek, amelyekről itt említés is tétetett. Nos, ezen fejezetek kapcsán a kormány tavasszal munkaprogramot fog elfogadni. Üdvözöljük a tárgyalások előrehaladását, és, mint említették, egy fejezetet már sikerült átmenetileg lezárni, és valószínűleg az ír soros elnökség további fejezeteket nyithat majd meg. Barózó elnök hangsúlyozta az alkotmány módosításának függő szükségességét a Velencei Bizottság ajánlásai alapján, és arra buzdította a miniszterelnöket, hogy keresse Horvátországgal a pedlakai kérdés megoldását is. A másik nyitott kérdés, amely érdekelheti önöket, a másik kérdés, ami érdekelheti önöket, az, hogy április 7-én kerül sor Montenegróban az választások első és 15-én a második fordulójára. Köszönöm szépen. Köszönöm, tanok úr, hogyha kéri még a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem a legrövidebbre fogni magamat. Ibraszévics asszony és én valóban kitűnően együtt tudunk működni, és örülök, hogy ezt ő is így látja. És nagyon nagyra tartom az ő szakértelmét, hiszen ismeri a térséget, ismeri a nyelveket és köszönöm persze a titkárság segítségét is, akik nagyon sokat segítettek a jelentés megfogalmazásában. Köszönöm Gomes asszony kedves észrevételeit, és Kopa asszony észrevételeit sem felejtem el. Mi szerint, hogy Románia és Bulgária után minden ország számára megnöveltük a belépés küszöbét, sokkal nehezebb ma belépni, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Köszönöm Kancsán úrnak, az ALDE részéről mondottakat. Montenegro valóban a balkáni államok közül az egyedüli ország, amely a tárgyalás folyamatát elkezdte. Közeleg az elnökválasztás, és ugyanakkor különös jelentőséggel bír, hogy egy fejezet, a kutatási fejezet átmenetileg lezárásra került. Valamint egy volt jugoszláv miniszterelnök temetésére utazott bár a szerb elnök, de ennek ellenére ez egy fontos diplomáciai lépés volt. Angorakis úrral a GUE részéről nem tudok egyet érteni. Én nem beszéltem a NATO tagságról, bár a múltkor beszéltem erről hosszan, de kivettem ezeket a kijelentéseket, de ugyanakkor nem mindenkire figyelek, de GUA, a GUA és különösen Angora kiszúr véleményére nem tudok figyelni mondván, hogy az EU egy szabadpiaci kapitalista klub, tehát ne bővítsük tovább elítélőleg beszélő az EU-ról, ugyanakkor a Nemzeti Konzultatív Bizottság tevékenységét eh, sem ismeri el, látva ezen közben pedig, hogy a Horvátországgal való ügyek még nyitva vannak, és meg kell állapítani, hogy ez az ügy felgyorsult, de ez egy bilaterális kérdés. Ami pedig Lunacek asszony észrevételeit illeti, Lunacek asszony részletesen szóltam az LGBT jogokról, elismerem, hogy ez problémák vannak, be találkoztam egy eh, aktivistával is, és a büszkeség napjai felvonulásról is beszéltem. De látni kell, hogy ezek belső döntések. Nem ellenzik Montenegróban a meleg büszkeség napján való felvonulást, de engedje meg, hogy én mégiscsak jelentés tervezetemben az általános diszkrimináció elleni diszkrimináció tilalmának szellemében szóljak erről a kérdésről. Ezen felül pedig Lóna csak asszony egy a miniszterelnök nővérének tárgyalásáról is szólt. Nos, a brit konvencióban a brit megállapodás alapján nem beszélünk olyan tárgyalásokról, amelyek ről még a bíróság tárgyalna, hogy prejudikáljuk a bíróságot. A miniszterelnök testvérének épp olyan jogában áll egy újságot beperelni, mint bármely más állampolgárnak, ám hogyha a sajtószabadság elleni fellépésé fajul ez a folyamat, felszólalok. De jelenleg egy zajló bírósági tárgyalásról nem szeretnék beszámolni, csak akkor szólok erről, hogyha a teljes fellebbeteli folyamat kimerült. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés és a környezetvédelme közötti egyensúly nagyon kényes kérdés. Montenegro egy szuverén, független ország, nem akarok túlzottan deskriptív, túlzottan előíró jellegű lenni. Montenegrónak megvan a saját maga kormánya, parlamentje, melyet demokratikusan választottak meg, eh, természetesen nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi eh, normákat magasra tegyék, de én nem akarom ezt innen Brüsszelből előírni a számukra. Összességében köszönöm az árnyék jelentéstevők és a felszólalók szupportív, támogató hozzáállását, és jelzem, hogy holnap szavazunk a jelentéstervezetről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap szavazunk, 9 órakor, mégpedig pontosan 9-kor, már amennyiben a hó nem akadályozza meg, hogy bejussunk ide. És mielőtt a következő jelentés tervezetre napirendi pontra térünk rá, Törökország ország jelentésére, jelenteni szeretném és támogatni szeretném önöket, hogy a az EU-Törökország közös parlamenti bizottságának irodájából itt vannak a látogatók, akiket szeretettel üdvözlünk körünkben. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a Törökország által elért eredményekről szóló 2012-es évi jelentésről ez az első vitánk itt az afed Ria Omen Reuten asszony pedig itt is van, körünkben azonnal megadom neki a szót. Még beszeretném jelenteni, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 5-e, 12 óra. Még egyszer mondom, február 5-e, 12 óra. Omen Reuten asszony, öné a szó. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! Ahogy a tavalyi állásfoglalásban is elmondtuk, amikor arról szóltunk, hogy az Európai Unió és Törökország függ egymástól, ez pozitív eredményekhez vezethet a közös elkötelezettség keretein belül. Egy pozitív 2012-es menetrend végrehajtása tekintetében megvalósult a közös kötelezettségvállalás és a közös célkitűzések felé való elmozdulás, az EU és, a tör- és Törökország is elő tudja mozdítani a párbeszédet, közös megértésre tud jutni, és pozitív változásokat tud kezdeményezni. De biztosítanunk kell azt, hogy ez a konstruktív kapcsolat fennmarad, a közös megértés és a közös egymás iránti tisztelet légkörében. És megújult elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy folytassuk a tárgyalásokat. A közös kötelezettségvállalás megújulásához mindkét fél részéről szükség van erőfeszítésekre. Az idei állásfoglalás hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos az igazságszolgáltatási reform folytatása és az emberi jogok, alapvető jogok tekintetében történő további reformok elfogadása. Nagyon fontos a harmadik ö, ö, igazságszolgáltatási reformcsomag elfogadása, de fontos lenne, hogy a negyedik csomag felé tovább lépjenek a hatóságok. Ez például a terrorizmusra, a büntetőjogra és a terrorizmus elleni fellépésre vonatkozó túlságosan tág megfogalmazások módosítására kell, hogy kitérjen, illetve arra, hogy a vélemény nyilvánítás szabadsága valóban megvalósuljon Törökországban. Törökországnak meg kell erősíteni az erőfeszítéseit, de az Európai Uniónak is mindent meg kell tenni, hogy támogassa Törökországot ebben a folyamatban a hivatalos mutatók világos menetrendet tudnának meghatározni, és segíteni tudnák a reform folyamatot. A 23-as, 24-es fejezetek megnyitása és ezeknek a tárgyalása rendkívül fontos lenne véleményem szerint. Hangsúlyoznám azt is, hogy az Európai Uniónak a törökországi reformnak minta országainak, vagy a államának kell maradnia. Stratégiai szerepet játszik Törökország az Európai Unió külpolitikájában, és a fennálló politikai párbeszédet tovább kell folytatni, meg kell erősíteni. És ösztönözném Törökországot arra, hogy fejlesz-e tovább külpolitikáját a párbeszéd keretein belül az Európai Unióval összhangban. És ahogy ezt már sokszor mondtuk, Törökországban a Törökországnak Szíria szempontjából is nagyon fontos szerepe van. A szíriai demokratikus erők támogatása és a humanitárius segítségnyújtás Szíria felé Törökországból indul ki. A szír menekülttáborok is a török határvidékeken létesültek engem lenyűgözött, hogy milyen helyzet, milyen állapotok vannak ezekben a menekültáborokban, de még akkor is, hogyha a körülmények megfelelőek, elfogadhatóak, akkor is hangsúlyoznám, hogy vannak olyan emberek, akik akár két évig is ott maradnak. Az Európai Uniónak és a nemzeti közi közösségnek nagyon fontos, hogy támogassa Törökországot a humanitárius egyre nagyobb humanitárius dimenziókat töltő szírválság kezelésében a rendelkezésre álló humanitárius segítségnyújtás, kiosztás és a segítség biztosítása és a kiosztása szintén nagyon fontos, ebben is segítenünk kell nekünk. Az Európai Uniónak intenzívebbé kell tenni a Törökországgal való együttműködést a terrorizmus elleni küzdelem területén is. Az együttműködés megkönnyítése szempontjából fontos lenne, hogy Törökország adatvédelmi törvényt fogadjon el, és a terrorizmus finanszírozásáról szóló jogszabályt is. Így tudnak majd ez után az Európollal megállapodást kötni, egyezményt kötni, és így tudunk majd tovább lépni ezen a területen. Kedves kollégák! Azt kérjük az állásfoglalás tervezetben minden politikai erőtől, hogy együttesen küzdjenek annak érdekében, hogy a politikai párbeszédet megerősítsék, a politikai, kulturális, eh, szociális és gazdasági befogadás megerősödjön, illetve a kurd származású állampolgárok befogadása megvalósuljon. A török kormány és Abdullah Öcsalán közötti párbeszéd rendkívül fontos. Ez már megkezdődött, és nagyon-nagyon örülök annak is, és hangsúlyozni szeretném ismét, hogy a fő öm, ellenzéki párt, a CHP támogatja ezt a párbeszédet. Ez egy óriási lehetőség, hogy fontos lépéseket tegyenek a kult kérdés megoldására. Az alkotmány kapcsolatos munka is nagyon fontos lehetősége tekintetben. Az a bizottság, a parlamenti bizottság a török nemzetgyűlésben, amely ezzel foglalkozik, kell, hogy ösztönzést kapjon arra, hogy folytassa ezt a munkát, és ezt az Európai Unió értékeivel összhangban végezze el és megvalósítsák a hatáskörök elkülönítését, a fékek és ellensúlyok rendszerét, minden állampolgár alapvető jogait biztosító nyitott kormányzási rendszert és az állampolgárság befogadó fogalmát valósítsák meg. Kedves kollégák, nagyon sajnálom azt a török döntést, hogy a ciprusi elnökség alatt távol maradtak az ülésektől az elmúlt hat hónapban. Szerintem ez egy elszalasztott lehetőség. Az elkötelezettség eh, megerősítésére Törökország és Ciprus eh, kapcsolatának rendezésére. A kiegészítő jegyzőkönyv végrehajtása a tárgyalások folytatásának vagy megkezdésének alapvető ö, kondíciója. Elnök úr, szeret, ennyit szerettem volna hangsúlyozni, de a fontos ügyek ennél részletesebb leírását az állásfoglás tervezetben megtalálják. És majd kérem a flamand kollégákat, hogy a holland fordítást ellenőrizzék, és remélem nem sokára minden nyelven jó minőségű fordítás lesz elérhető. Sajnos a holland fordítás egyre még nem túl jó. Köszönöm szépen. A szocialista képviselőcsoport nevében következik a következő hozzászóló. Uh, señor presidente, acostumbra ser una fórmula de cortesía Köszönöm szépen, elnök úr. Szokott módon szeretnék gratulálni az előadónak a jelentéshez, de hát ez nem csak egy üres udvariasság, hanem ténylegesen komolyan gondolom, hogy gratulálok neki, mert kitűnőnek tartom a jelentését, és mindenképpen jó alapot képez a további eszmecseréhez. Úgy gondolom, hogy a különböző frakciók is már előrébb jutottak saját berkeiken belül az egyeztetési folyamatban. Vannak okok, amelyek vitához vezetnek Törökország esetében, is vannak olyan ö, okok is, amelyekben csak nagyon-nagyon lassú az előrelépés. Úgyhogy nem csak az a feladatunk, hogy a folyamatot felgyorsítsuk, hanem az is feladatunk, hogy biztosítsuk, hogy pozitív irányba menjen a folyamat, és az Európai Unió és a Törökország közötti kapcsolatok, illetőleg eh, a tárgyalások ne kontraproduktívak legyenek, azokat ne kontraproduktív tényezők befolyásolják, hanem végső soron az előre lépés legyen ezek gyümölcse. Nagyon remélem, hogy 2010 2013-ban tényleg pozitív fejleményeket láthatunk majd. Vannak ugyanis jelek, amelyek erre utalnak. Nézzük meg elsőként a régiónak a drámai helyzetét. Úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy valamennyi területen szoros együttműködést alakítsunk ki Törökországgal, hiszen Törökország egy fontos szereplője a teljes térségnek. Aztán vannak eh, olyan fejlemények is, amelyek eh, például Franciaországban vagy más uniós tagállamokban voltak tapasztalhatóak. Én például hallottam, hogy François Hollande, a francia államelnök ebben a témában hogyan foglalt állást. Úgy tűnik, hogy az korábbi elnök fundamentalista megközelítés eh, módjától eltávolodva, ő már pragmatikusabban áll a Törökország kérdéséhez. Füle biztos eh, is egy pozitív menetrendet terjesztett elő, amely nem azt a szerepet hivatott betölteni, hogy az eddigi tárgyalási menetrend helyébe lépjen, hanem az a szerepe, hogy felsorolja azokat a projekteket, amelyek az alapját kell, hogy képezzék az EU és a Törökország közötti jövőbeni kapcsolatoknak. Törökország eh, azt mondja, hogy 2023-at érdemes megcélozni, ez egy olyan év lesz, amikor már Törökország az unió tagja lesz. Hát én ezzel kapcsolatban nem kívánok állást foglalni, de az a cél, hogy gyorsítsuk fel a tárgyalási folyamatokat, és azokat tegyük konkrétabbá, az mindenképpen egy olyan dolog, amit az Európai Unió már évek óta próbál, és amire kötelezettséget vállalt. Vannak olyan pontok, amelyekhez a frakción kifejezetten ragaszkodik, természetesen mindig annak fényében, hogy összességében a jelentést azt nagyon is pozitívnak értékeljük. Néhány ilyen pontról a kollégáim már szóltak. Nézzük meg, hogy mely fejezetekről van szó. A 23-as igazságügyi és a 24-es fejezetről, amely a térségbeli helyzetet érinti. Pozitívnak ítéljük azt a fejleményt is, hogy a 30-as fejezetet is megnyitottuk, amelyben ugye reformokról van szó. De hát a reformoknak mindenképpen azon az alapon kell lefolytatódniuk, hogy megvizsgáljuk a kiinduló helyzetet, és megállapítjuk, hogy ez nem megfelelő. Úgy ez a helyzet például a sajtószabadság esetében Törökországban. Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos alapvető szabályokat következetesen alkalmazzák Törökországban, ez fogja a helyzetet szubstanciális mértékben javítani. Pozitívnak tartjuk azt is, hogy a kurdokkal kapcsolatos konfliktust megkívánják oldani Törökországban, Nyilvánvalóan egy csapásra megoldódna a helyzet, hogyha elismernék ennek a népcsoportnak a létjogosultságát. Jó lenne, hogyha konszenzusos alapon egy új alkotmányt is kapna az ország. Ez úgy gondolom, hogy frakciókon átívelően mindannyiunknak a véleménye. Vannak ugyanakkor problémák, vitás pontok, ilyen például a Ciprushoz fűződő viszony, hát ezen sajnos nem tudunk változtatni, ezt a kérdést sajnos csak nyitva tudjuk hagyni, és csak reménykedni tudunk abban, hogy a tárgyalások minél hamarabb elindulnak, és a ma folytatódó tárgyalások előrelépést hoznak. Ez ugyanakkor a Törökország az EU közötti tárgyalások során nem szabad, hogy akadályt jelentsen. Uh, Mr. President, your colleagues. Elnök úr, kedves kollégák, mondja Nejc asszony. Alexander Graf Lansdorf árnyék jelentéstevő hírányában, távollétében én tennék néhány megjegyzést ezzel a az állásfoglalás tervezettel kapcsolatban. Gratulálok a jelentés megfogalmazójának, hiszen ez egy nagyon átfogó, objektív, kiváló dokumentum, kiváló alapja annak, hogy tovább tudjuk fejleszteni kapcsolatainkat Törökországgal és a török parlamenti képviselőkkel, illetve véleményvezérekkel. Szeretnék néhány pontot kiemelni. Ezeket nagyon pozitívnak tartom. Nagyra értékelem azt, ahogy Ciprus ügyét kezeli a 23-as bekezdés. Kiegyensúlyozott, egy lehetséges előhaladási irányt vázol fel, ennek így kell lennie. Szerintem az is fontos, hogy a 25. bekezdésben, két bekezdéssel később, rámutat arra, hogy a háromoldalú EU-NATO-török kapcsolatnak a gyökerei hogyan alakultak ki, milyen problémái vannak, és ezt nagyon világosan fogalmazza meg. Tavaly, két évvel ezelőtt Andrew Duff és én pont ezt próbáltuk elérni, és akkor ez a szakbizottság a módosítóindítványokat indítványokat elutasította. De remélem, hogy most ebbe, a nagyon világosan megfogalmazott bekezdésben el fogják tudni fogadni a megoldási javaslatot a képviselőtársak is. Frakcióként reméljük azt is, hogy lehetséges lesz a politikai párbeszéd folytatása a török kormány és a PKK vezetői között. Annyi vérontás után, és olyan sok áldozat után, több mint világos az, hogy pozitív eredmény csak politikai eredmény, lépésekkel és nem erőszakkal lehet elérni. Félek attól, hogy az elmúlt három gyilkosság, aminek során a három PKK-s aktivista nőt Párizsban meggyilkolták, ez megakaszthatja ezek, ezt a párbeszédet. Ezért is Kifejezetten üdvözlendő az, hogy úgy tűnik, hogy Törökország eltökéltnek tűnik, és szeretnék folytatni a párbeszédet. Egészen addig, amíg remélhetőleg pozitív eredménye nem lesz. Végül támogatjuk azt is, hogy ez a jelentés felhívást intéz a 27 tagállam felé, hogy nyissanak, nyissák meg a 23-as és 24-es fejezetet. Igazából nehéz megérteni, hogy miért hagyták ezt jóvá Montenegro kapcsán, és miért nem akarják jóvá hagyni Törökország esetében. Montenegro nagyon tiszteletre méltó ország, fontos számunkra, és fontos, hogy az összes ország, amely volt jugoszláv tagállam, tehát amely Jugoszlávia szétesése után jött létre, békés jövő elé tekinthessen. De Törökország rendkívül jelentős ország, nem csak a régióban, hanem globális tekintetben is. És ha figyelembe vesszük azt, hogy sajnálatos módon mi történik Szíriában és Törökország egyéb szomszédos országaiban, rendkívül fontossá válik az, hogy Törökországgal való kapcsolatunk pozitív alapokon fejlődjön tovább. Ezért teljes mértékben támogatjuk ezt a felhívást a tagállamok felé, hogy tegyék lehetővé, hogy a 23-as és 24-es fejezetet megnyissuk. Különösképpen, ha arra gondolunk, hogy mennyi európai kormány hangsúlyozza, hogy ezekre a területen milyen komoly előrelépésekre van még szükség. Pont azokról a kérdésekről akarnak tárgyalni, amik ezekben a fejezetekben vannak, hát akkor miért ne nyitnánk meg őket? Én nem vagyok árnyékjelentéstevő, tehát nem tudom, hogy fogunk-e módosítókat benyújtani, de mindent összevetve a delegációnk kiváló munkának tekinti ezt a jelentést, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mivé fog még tovább fejlődni. Köszönöm szépen. Szalabrakusz úr, parancsoljon. Köszönöm, Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg őszintén módon gratulálok Lunacek Omerőten asszonynak, hiszen most már harmadik vagy negyedik alkalommal kaptunk tőle egy nagyon is kiegyensúlyozott jelentést. Azt kell, hogy mondjam, hogy Omerőten asszony nagyon is meg tudott győzni arról, hogy Törökország esetében igazi szakértő itt a parlamentben. Személyesen egyébként azt gondolom, hogy Törökország nagy ország, és nemzetközi téren is rendkívüli a befolyása. Ez a jelentés az elmúlt években készült legjobb jelentések közé tartozik. Ezt nyugodt szívvel mondhatom. A legutolsó szíriai fejleményeket is figyelembe veszi a jelentés, és foglalkozik a kurd kérdésre vonatkozó tárgyalásokkal is. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Törökország nem feltétlen viselkedik optimálisan, úgy, ahogy az egy ilyen méretű országtól elvárható lenne. Ez érvényes például a ciprusi kérdésre. Ez benne szerepel a 22-es bekezdésben, eh, ahol ugye utalunk eh, a Ciprushoz fűződő diplomáciai kapcsolatok megszakításáról és az, Európa tanácsa tagsá, és az Európai Tanácsa való tárgyalás megszakításáról a ciprusi elnökség alatt, és foglalkozik a és foglalkozik azzal is, hogy a török politikusok ezzel kapcsolatos jelentései nem a megfelelő irányba mennek. Törökország megtagadta, hogy együttműköd az Európai Uniós intézményekkel, és tisztelje az európai értékeket. Ami a szomszédországokhoz fűződő viszonyt illeti, nem állíthatom azt, hogy itt felhőtlen a viszony. Többször felszólította a bizottság Törökországot, hogy a jó szomszédi kapcsolatokat biztosítsa, így például Görögország viszonylatában. De Törökország sajnos továbbra is agresszíven lép fel, vétó jogával él, hogyha az Európai Unió tagállamairól van szó. És még valami. Elmúlt kedden Ciprusnak és Izraelnek a csatlakozását egy megújuló energiaforrásokkal foglalkozó szervezethez megakadályozta Törökország. Aztán itt van ugye a Görögországgal kapcsolatos kázus belli. Már 1995 óta azt láthatjuk, hogy a török parlamentnek van egy határozata ezzel kapcsolatban, és ettől nem hajlandóak eltérni. És van még valami. Törökország fenyeget. Görögország egész egyszerűen csak ragaszkodik az alapvető jogaihoz, a kizárólagos gazdasági övezet fenntartásához. Ebben az évben a jelentésben egyáltalán nem utalunk a tengerjogra, a tengerjogi kérdésekre, és az ENSZ ezzel kapcsolatos határozataira, amit Törökország nem hajlandó aláírni. Omer Rejten asszonynak a jelentése összefoglalóan úgy gondolom, hogy folytatása a korábbi jelentéseknek és az Európai Unió ezzel kapcsolatos állásfoglalásainak. Voltak már a múltban is megfelelő politikai megállapítások, amelyekkel kapcsolatban nem volt előrelépés ebben az utolsó évben. Ezeknek a megállapításoknak a továbbiakban is fenntartva kell lenniük, és Törökországtól az ezekkel kapcsolatos válaszokat be kell kérnünk. Vannak nemzeti országon belül, de nemzetközi kritikák is az újságírók üldözésével kapcsolatban a török hatóságok ezekre sem reagáltak. Fontos, hogy Törökország a demokratikus jogokat és az emberi jogokat tiszteletben tartsa, hogyha szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, ami pedig a újságíró jogokkal foglalkozó különbizottságot illeti, a törökországi sajtószabadság folyamatos veszélyben van, ezt mutatja az őrizetbe vett, letartóztatott újságíróknak a magas száma is, ahol ugye Törökország az élen jár. Törökországnak be kell tartania a migránsokkal és menedékkérőkkel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásait is. Törökország Nak eh, a tárgyalások újra felvételével kapcsolatos eh, megállapodást be kell tartania. Általánosakban elmondható, hogy van egy európai asodási folyamat, de hát van egy globalizációs folyamat is, eh, és nagyon sok ország, különösen a Balkánon, ezt még nem érzékeli. A világ egyre kisebbé válik, fontos, hogy testvéri hangot isünk meg egymással, összenőjünk globális szinten, és hát ebből a szempontból nagyon fontos, hogy együttműködjünk. Ez egy olyan fejlemény, amit mindannyian láthatunk. Fontos, hogy az egymáshoz fűződő jó viszont fenntartsuk, és ebben a világban már nem elfogadható, hogy fenyegetjük egymást, kritizáljuk egymást, hiszen ez a jövőnket teszi tönkre. Köszönöm szépen Luna csak asszonynak adom meg a szót a zöldek részéről, és ezzel az árnyék jelentéstevők felszólalásának körét lezárjuk. Luna csak asszony. Okay, all right. Okay. Wouldn't mind if Mr. Tanner goes first. Én nem bánom, hogyha Tanok úr szólal fel először, hiszen én Ellen Flótra nevében szólalok föl. Az ő felszólalását franciáról gyorsan németre fordították le, szóval szívesebben megadom Tanok kollégának a szót. Köszönöm Jeffrey Van Orden árnyék jelentéstevő nevében ragadom meg a szót. Meg szeretném köszönni Ómár Ajtanasszonynak ezt a kitűnő és átfogó jelentést tervezetet. Hogy őszinte legyek, az elmúlt évekhez hasonlatos ez a jelentés. Van persze egy-két terület, amely optimizmusra ad okot, de voltak éppen az elmúlt két-három évhez képest nem változott igazából semmi. Egy új rövidítéssel találkozunk, ez a mint, ez az Oroszország, India, Kína ország, és most ugye létezik az új fellendülő országokat tartalmazó rövidítés, melyben Törökország, Mexikó mellett és más országok mellett a betűszó tagját eh, adja, a tébetűt adja. Törökország valóban fellendődő ország, egyre inkább globális, világméretű szereplővé válik. És látjuk, hogy az itt felsorolt problémák okán eh, továbbra is lassú a közeledés az EU-hoz, például az ankarai jegyzőkönyvet nem eh, alkalmazzák, nem ismerik el a ciprusi köztársaságot, a hamogosztai kérdés is nyitott a NATO és a KKVP akciókat akadályozzák. Ciprus a közel-keleten igyekszik aktív politikát alkalmazni, ugyanakkor Törökország nem ismeri el Ciprust, így akadályozva az ő tevékenységüket. Egy sor emberi jogi probléma is felmerül, például az újságírók letartóztatása, különösen a kurd újságírók, mi több a kurd politikusokat is letartóztatják. A vallási kisebbségek tekintetében is aggályos a helyzet. A keresztény közösségeket üldözik, ezen felül pedig a görög ortodox pap növendékek képzését szolgáló szemináriumot sem nyitották meg újra. Ugyanakkor üdvözöljük, hogy a kurd a PKK, tehát a kurdok pártjának vezetőivel Öcsalánnal felvették a török hatóságok kapcsolatot, nem látjuk, hogy a PKK terrorista szervezet volna. Ebben ezért üdvözöljük a tárgyalást, és ugyanakkor igen aggasztónak tartjuk a PKK három aktivistájának párizsi lemészárlását. Törökország ugyanakkor a brutális Assad rezsim megbuktatása mellett van, és támogatja a szíriai demokratikus erőket, ezért köszönettel tartozunk Törökországnak, és távolságot tart eh, Irántól is. Üdvözlöm ezen felül azt is, hogy eh, az örmény-török határ eh, bezár, lezárásá elleni fel, ellen felszólal a jelentéstevő asszony. Törökországnak fel kell ismernie, hogy ez semmi eredményre nem vezethet, kizárólag csak a helyzetet polarizálja keleti határaim. Reméljük tehát, hogy ezen a fronton is áttörés sikerül elérni. Az ECR frakció másként gondolkozik a török csatlakozásról, mint sok más képviselőtársunk, de egyértelműen konstruktívan kell tárgyalnunk Törökországgal, mint egy fontos gazdasági, politikai és kereskedelmi partnerünkkel, és éppen ezért minnyáján jobb kapcsolatokat akarunk kiépíteni Törökországgal, meg akarjuk erősíteni az emberi jogok érvényesülését, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ciprusi soros elnökség török bolykotja semmilyen módon nem támogatja a török csatlakozás folyamatát, nem segíti elő, és aggasztónak tartjuk a kurd kisebbség helyzetét összességében, tehát gratulálok a jelentéstevőnek ehhez a nagyon kiegyensúlyozott és átfogó jelentés tervezethez. Egy olyan sokágú, nehéz és problematikus fejezetben, mint amilyen Törökország megítélése. Végezetül pedig azt is el szeretném mondani, hogy mi is arra teszünk javaslatot, hogy a 22-es, 23-as fejezet ben az elmondottak szerint járjunk el, hiszen a szervezet bűnözés elleni harc és az átlátható igazságszolgáltatás ügye nagyon fontos, hogyha meg akarjuk győzni a választóinkat hogy Törökországnak az Európai Unió tagjává kell válnia, akkor egyértelmű, hogy minden, a legtöbb szavazónk például az igazságszolgáltatás vagy a szervezet bűnözés elleni harcot nagyon fontosnak tartja. Köszönöm. Köszönöm, Luna csak asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Ellen Flótre nevében szólalok föl, aki sajnos a hóban ragadt, és nem tudott ideérni megfelelő időben. Ellen Flótre és frakcióm nevében én is szeretettel meg szeretném köszönni Uma Rojtan asszonynak ezt a kitűnő, kiegyensúlyozott jelentést, és köszönöm, hogy kitűnően együttműködött az árnyék jelentőstevőkkel. Köszönöm, elkiemelek egy-két pozitív pontot a jelentésből, például azt a követelést, amely az egész Európai Parlament részéről jön, hogy a 23-as, 24-es fejezetet nyissuk meg. Üdvözlöm, üdvözöljük azt is, hogy Umar Ojtan asszony beemeli a jelentés tervezetbe az LGBT személyek jogának biztosításának szükségességét. Ugyanakkor üdvözöljük azt is, hogy felszólítja Törökországot arra, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyen ezen a területen kompromisszum elérésére. Ugyanolyan elismeréssel adózom azon szerep kapcsán, amelyet Törökország a humanit- szíriai humanitárius válság megoldásában játszik. Egyetértek, tehát ezen elismerő megjegyzésekkel eh, a jelentéstevő asszonyjal. Van egy-két szempont ugyanakkor, amelyet mi szívesen módosítanánk a tervezetben, és erről egy-két módosító indítvány nyújtunk be, meg is említek egy-kettőt. Egyrészt üdvözlendő, hogy a szömeg, szöveg beszél Törökország ökológiai és energetikai lehetőségeiről, potenciáljáról, de úgy érezzük, hogy a szöveg túl keveset szól a környezetvédelmi problémákról, Örömmel fogadnánk, hogyha mérehatóbb elemzést tartalmazna a szöveg, és szólna a tervezett atomerőművek kérdéséről is, illetve a megújuló energiák hatalmas potenciáljáról Törökországban, hiszen sokkal nagyobb lehetőségek állnak Törökország előtt, mint amelyeket most kihasználnak. Ugyanakkor pozitívnak tartjuk azt is, hogy a legfelsőbb török közigazgatási bíróság megállította az Elizó gát, duzzasztógáp építését, hiszen a környezetvédelmi hatás tanulmányok nem voltak megnyugtatók, ezt üdvözöljük. Mi örömmel ö, nyitnánk meg a foglalkoztatási és szociális fejezetet is Törökországgal, hiszen az a tény, hogy a szakszervezeteket Törökországban nem igazán tartják tiszteletben, mindenképpen beemelésre szorul az EU-törökországi tárgyalások területére, hiszen az ILO ajánlásait mindenképpen be kellene tartani a Törökországnak is. Az a kérdés, amelyet több két kollega felvetett, ezt mi is aggályosnak tartjuk, tehát a kurdok és törö, a törökök, illetve a PKK és a kormány kapcsolata. Öm, aggasztó másrészt a béke folyamat és az ő családdal való kapcsolatfelvétel üdvözlendő. Pozitív jelzés ez. Üdvözöljük, hogy az Európai Unió üdvözli ezt a folyamatot, ugyanakkor szükségesnek tartanám, és erről egy zöld módosítót készítünk elő, Szükségesnek tartjuk, hogy kritizáljuk az antiterror elleni törvényeket, amelyek a szólásszabadságot korlátozzák. Itt szakbizottságunkban meg szeretném említeni ezt is, hogy nagyon reméljük, hogy a három kurd aktivista brutális párizsi meggyilkolása nem fogja korlátozni, befolyásolni a törökök és a kurdok közötti megbékélési folyamatot és úgy gondoljuk, hogy a francia hatóságoknak a legnagyobb alapossággal kell kinyomozni ezeket az ügyeket. Utolsó észrevétel január 24-én Pina Szelek ellen ismét tárgyalást tartanak. Múlt héten Strasbourgban járt, találkoztunk vele nem egyen, és remélem, hogy január 24-i tárgyalásán felmentik és remélem, hogy nem kerül be az ő neve a jelentésbe, és még egyszer köszönjük Ómár Oltan asszony jelentését. Köszönöm szépen. Uh, um, 12 speakers. Úgy gondolom, hogy 12-en szólalnak fel, kérem, kérek mindenkit nyomatéka, hogy két percre korlátozza a felszólalását. Először Watson képviselő, köszönöm szépen, üdvözlöm én is a jelentést. Négy asszony elmondta általános észrevételeinket a jelentés tervezetről, és én most az energia fejezetről szeretnék szólni. Ómen Rajton asszony beszél Törökország lehetőségeiről abban, hogy fontos szerepet játszon az energiaforrások és az energiaszállítási útvonalok diversifikációjában. Üdvözli az Unió és Törökország között az energiakérdésekben fennálló együttműködést. Valóban, úgy gondolom, hogy ez egyre nagyobb jelentőséggel bír ez a kérdés, különösen, hogyha figyelembe veszük, hogy az Európai Unió milyen veszélyesen függ az orosz gáztól és olajtól. Frakcióm üdvözli a megerősített EU-török energia együttműködése megállapodás, melyet múlt év júniusában Stuttgartban köszönt kötöttek, és ugyanakkor a smart grid, vagy az intelligens hálózatok kidolgozásában is látjuk az együttműködés lehetőségét, és úgy gondoljuk, nem csak szabályozói és beruházási együttműködésre van lehetőség, hanem a megfelelő források megosztására is lehetőség van, illetve a megújuló energiaforrások építésében is együttműködés eh, áll előttünk. Törökország energia híd vagy energia híd főként működhet, működik már most is, eh, de egyelőre csak a gázellátásban, de úgy gondoljuk, hogy eh, a évente többszöri ülésezés során biztosítani kell, hogy a megújuló energiaforrások kulcs elemét képezik a török-EU kapcsolatoknak, és nagyon fontos, hogy részt vegyünk a zöld és ener- e, hatékony energiaforrások kiaknázásában Törökországban, ahol például most 50 új szén üzemű hőerőmű, e, erőművet akarnak átalakítani. Üdvözöljük az ENSZ új együttműködést, és Törökországot egy szélesebb körű e- európai megújuló energiahálózatba szeretnénk bekapcsolni. És erről a kérdésről egyéb iránt módosítókat készítek el ö, kollégáimmal. Ezen felül, ha a kollégákat érdekli, tájékoztatom önöket, hogy holnap 4 és 6.30 között az 1G2 teremben pontosan alattunk Törökország és az energiakooperáció ügyében tartok és előm. Köszönöm Sir, Sir Graham Kopasszony. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Rőha Omen Ruitennek a szövegtervezetért. Nagyszerű vita alapot képez. Megértem, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a tagjelölt országgal való kapcsolataink leírása tekintetében. Valószínűleg ezért több módosító fog érkezni, mint szokott, és én majd igyekszem korlátozni magamat a lényegi kérdésekre, és nagy érdeklődéssel várom az együttműködést. Az EU-török kapcsolatok stagnálnak, érthető tehát, hogy kedvező jelet, próbál ez a tervezet adni a pozitív lépéseket hangsúlyozza, illetve, a strat, illetve Törökország stratégiai fontosságát. De szerintem ez nem szabad, hogy beárnyékolja a komoly problémákat, amelyek léteznek. Például az emberi jogok területén. Egy olyan országban, ahol folyamatosan romlik a helyzet. Sok kollégám erre már felhívta a figyelmet. Az én, figyel, az én szempontomból nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy Törökország hogyan látja az EU-val kapcsolatos helyzetét. Majdnem befagyasztották az EU-val való kapcsolatukat akkor, amikor Ciprus volt a soros elnök. Törökország úgy gondolja, hogy a ciprus elnökséget figyelmen kívül lehet hagyni, mégpedig következmények nélkül. Ezért szerintem fontos hangsúlyozni a jelentésben azt, hogy az ilyen attitűd és az ilyen menüből válogató megközelítés elfogadhatatlan. Emlékeztetném a szakbizottságot, hogy török felek, a nagy török nemzetgyűlés képviselőt is kérem, hogy ismerjék el azt, hogy a 17 török Európai Uniós közös parlamenti gyűlési ülésre nem került sor az ő hozásuk miatt közbeszólás, hogy ez a 22. bekezdésben említésre kerül. Igen, igen. De szeretném, hogyha ezt a tényt a konstruktív párbeszéd és közös megegyezés címszó alá tennénk be. A török attitűdről utalás történik a 22. bekezdésben, de az én érzésem az, hogy nem ez a legmegfelelőbb választás. Itt nem csak a jó szomszédsági viszonyról van szó Ciprus és Törökország között, hanem elvi kérdésről, az európai szerződések és az intézményi törvények tiszteletben tartása kérdéséről van szó. Muszáj ezekre a problémákra utalni. A jó szomszédságról beszélvén, hát nem csak a ciprusi kérdésre vonatkoznak problémák. 2012-ben um, eszkalálódott a török fenyegetés, tagállamok szuverén jogait uh, sértették ezzel meg, és a nemzetközi jogot is. Még két cím, és akkor utána majd a módosítóimban folytatom részletesebben. Tehát egy, egyetértek a kollégákkal a három kurd nő meggyilkolásával kapcsolatban. Ezt ki kell vizsgálni, és Lunacek asszonyhoz is csatlakoznék. Köszönöm. Most pedig Boszkurt asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a Riának intézet általános eh, gratulációkhoz csatlakozni. Ez egy kiegyensúlyozott jelentés, és úgy gondolom, hogy nagyon jó alapot szolgáltat nekünk a további munkához, és abban, hogy megmutassuk, hogy mit történjen ebben a folyamatban. Úgy gondolom, hogy fontos folyamatoknak vagyunk a Tanúi Törökországban jelen pillanatban, és vannak itt a kurd kérdéssel kapcsolatos párbeszédek is, tehát itt ezek azok a kérdések, amiket még meg kell oldani, többek között egyébként a sajtószabadságot is. Egyébként egyetértek teljes mértékben Riával, hogy nagyon fontos, a 23-as, 24-es fejezetekkel kapcsolatos tárgyalatok megnyitása, tehát a sajtó szabadság és általában az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések tárgyalása, a nők elleni erőszak kérdését pedig tényleg megnyugtatóan rendezni kell, csak ezen az úton tudunk előrelépni. És a negyedik csomag, tehát az igazságügyi reformnak a kérdése, az alkotmányjal kapcsolatos előrelépés szintén fontosak, és egy dolog, amit még aláhúznék, az az, hogy nem szabad szem elől tévesztenünk eh, a tárgyalások újrafelvételvel kapcsolatos megállapodás keretében, hogy azok az emberek, akik visszatérnek Törökországba, az alapvető emberi jogok esetében tiszteletben legyenek part, tartva, és ezekkel kapcsolatban a védzáradék az be legyen tartva és ez érvényes egyébként a szíriai menekültekre is. E, már most is, holnap is ezeknek a jogait tiszteletben kell tartani. Ennyit akartam mondani, és ezzel be is fejezem hozzászólásomat. Köszönöm szépen. Szofokleusz úr kap Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és be kell, hogy valljam, hogy nagyon is ambiciózusan próbált meg egy kiegyensúlyozott jelentést előterjeszteni. Ugyanakkor számomra a fő kérdés, a nagy kérdés a következő. Nem igazán az a lényeg, hogy mi az, amit eddig elért Törökország, hanem az, hogy mit kellett volna már megtenni a mai napig, és mi az, amit nem tett meg. A helyzet ugyanis az, hogy sajnálatos módon újra és újra provokál minket Törökország, sőt, néha már agresszíven lép fel az Európai Unióval szemben. konkrétan mire is gondolok? Törökország még mindig megsérti az ENSZ valamennyi határozatát és a nemzetközi jogot, és nem tartja tiszteletben az Európai Unió számára oly fontos értékeket, hiszen az Európai Uniónak a felség területét még továbbra is részben ellenőrzés alatt tartja a török hadsereg. Ami a 23-as, 24-es fejezetet illeti, nyilvánvalóan provokáció lenne e fejezeteknek a megnyitása, hiszen ezekben a fejezetekben Törökországban semmiféle erőlépés nem volt. Jó lenne, hogyha a csatlakozási tárgyalások megnyitása előtt ezekben a fejezetekben tényleges előrelépések lennének. Erre joggal utal a jelentés. Törökország nem használta fel a konjunktúrát, hogy a két érintett országhoz fűződő kapcsolatait normalizálja, és még mindig azt kell, hogy lássuk, hogy illegális gyarmatosítást folytat, továbbra is képtelen elszámolni az eltűnt személyekkel, nem hajlandó együttműködni a ciprusi köztársasággal, fenntartja a katonai megszállást és az országnak a megosztottságát. Törökország ezen kívül Ciprust azzal is fenyegeti, hogy a kizárólagos gazdasági zónával kapcsolatban, ahol ugye földgáz kitermelés folyik, felülvizsgálatot fog folytatni. Azzal zárnám a hozzászólásomat, ha nem értek egyet a 15-ös 23-as és 24-es csatlakozási fejezet megnyitásával. következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy én is üdvözöljem itt körünkben a török képviselőket, nagy ország, nagy nemzet, de azt kell, hogy mondjam, hogy a pártom nem támogatja Törökországnak az uniós csatlakozását, mert azt gondoljuk, hogy az ottani munkavállalók helyzete csak tovább fog romlani a csatlakozással. Itt az okokra nem térnék ki különösebben, erre most nincsen idő, de mindenképpen a ciprusi kérdés megoldásával és Szíriával foglalkoznék röviden. Nagyon negatívnak tartom a török kormánynak a, ci- a Szíriával kapcsolatos politikáját. A török kormánynak nagyon is nagy a felelőssége abban, hogy ilyen drámát él át a szíriai nép, és nagyon is negatívan ítélem meg a Patriot rakétákkal kapcsolatos, a Patriot rakétáknak a határ közelébe való telepítésével kapcsolatos lépéseket. Ami a ciprusi kérdést illeti, és az ezzel kapcsolatos jelentésbeli megállapításokat. A 23-as pontban vannak bizonyos kihagyások, amelyeket nem fogadhatunk el, bizonyos mulasztások. Úgy gondolom, hogy a parlament ebben a tárgyban született korábbi szövegét is ez a szellem hatotta át. Úgy gondoljuk, hogy expressis verbis meg kell állapítani, hogy az újra egyesítésnek meg kell történni az ENSZ ide vonatkozó határozatainak szellemében, és magas szinten Eh, ki kell alakítani egy konszenzust arról, hogy egy megfelelő államszövetség alakuljon ki. Itt nem volt előrelépés. És a ciprusi kérdése kapcsolatban azt is eh, megjegyezném, hogy a tárgyalásokat, a beszélgetést újra kell indítani, és ennek során hangsúlyozni kell, hogy Christofias elnök erőfeszítései ellenére Törökország, de a, török, de a ciprusi török közösség képviselői sem járultak ahhoz hozzá, hogy a egyeztetési folyamat Ciprus kérdésében folytatódjon. Sőt, azt kell, hogy mondjam, az előző megállapodásokhoz képest gyakorlatilag visszalépést láthatunk. Ami pedig a közvetlen kereskedelmet illeti, úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban helytelen az álláspont a jelentésben, ezzel kapcsolatban nincs is megfelelő jogalap, tehát szerintünk az a teendő, hogy változtassunk ezen, hiszen ezek a pontok pont az ellentétét érnék el annak, mint ami a jelentésnek az eredeti célja lenne. Folytatni kell a tárgyalásokat annak érdekében, hogy ne erősödhessen tovább az a pseudo állam, ami ott kialakult. Ami a kizárólagos gazdasági övezetet, és az, itt emlékeztetik az időkerethez a hozzászólót, Angurakis úr. Tehát itt van a kizárólagos gazdasági övezet és az eltűnt személyek kérdése. Az egyetlen olyan pont ez, ahol ugye együtt tud működni a két közösség, folytatni az együttműködést ezen a területen. Mrs. Köszönöm. Teo Háros, asszony kapszolt. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna a török kollégákat, a török parlamenti képviselőket itt körünkben köszönteni, és szeretnék gratulálni Ria Omerrőt ennek a kitűnő jelentéséhez. Ez a jelentés ugyanakkor még sokat javulhat, hogyha Omerrőten asszony mindannyiunk egyetértésével bizonyos változtatásokat elfogad. Nagyon sok megbeszélés volt, eh, amelyek során kiemeli, kiemeltük, hogy mennyire fontos Törökország szerepe a világban és Európa szempontjából is, eh, de hát nyilvánvalóan, hogy az emberi jogoknak a betartásához, a nemzeti jog, nemzetközi jog tiszteletben tartásához, az európai értékek felvállalásához is ragaszkodnia kell a tárgyalások során Európához. Szeretnénk mindannyian, hogyha egy demokratikus ország alakulna ki a szomszédságunkba, de hát a, török, de hát a törököknek is ehhez valamit tenniük kell saját maguknak, mindazokat, amik itt már elhangoztak. Én nem kívánom ezeket a dolgokat megismételni, mert erre nincsen elég idő, még akkor is, hogyha hosszúra nyújtanám a hozzászólásomat, de egy biztos, Ankarának a felelősségéről mindenképpen nyilván világosan kell beszélnünk a ciprusi kérdés esetében. Nem arról van szó, hogy itt két ország között nézeteltérés van ebben a kérdésben, hanem európai földön katonai beavatkozást folytatott Törökország, és provokatív módon viselkedik a török kérdésben. A ciprusi elnökség idején a ciprusi néppel szemben kellett, hogy ezt tapasztaljuk nem elfogadható ez a viselkedésmód, és fontos, hogy Ankara ezért a felelősséget vállalja. Persze van egy vegyes parlamenti bizottságunk, eh, ennek a működése fontos, de fontos, hogy felelősséget vállaljon Ankara a Ciprust ért fenyegetésekkel kapcsolatban, és eh, a ciprusi földgáz lelőhelyekkel kapcsolatban. Nem foglalkozhatunk az energiaügyi fejezet megnyitásával, hogyha ilyen történéseket látunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a helyzet változatlan. Törökországot fel szólítjuk arra, hogy nyissa meg az ottani helyzetet. Csak a ciprusi köztársaság tudja megnyitni a kikötőket, a légi kikötőket, és mindennek a nemzetközi jog talaján kell történnie. Fontos, hogy felálljanak a demokratikus intézmények. Ezekkel kapcsolatban már kaptunk nyilatkozatokat, de történni is kell valaminek. Szívesen folytattam volna hozzászólásomat, de kevés volt az idő. Now, uh, Mrs. Papadopoulou. Papadopoulou asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én is azzal a veszélyel kell, hogy szembenézzek, hogy túl hosszan fogok hozzászólni, de egy biztos. Ciprust eh, török megszállás sújtja, fontos számunkra, hogy ne legyen a jövőben korlátozva a mozgásszabadságunk, a munkavállalási szabadságunk, ami most tény. 2013 az európai polgárok éve. Jó lenne, hogyha ebben az évben el tudnánk érni azt, hogy ne kelljen utalni arra, hogy mind a két félnek itt vannak még tennivalójuk sajnos. Erre kell most utalnunk. A jelentés jó, de megpróbálják itt a két, eh, két eh, oldalt, tehát az áldozatokat és a megszálló hatalmat egy szintre állítani. Ez nem elfogadható. Ezzel kapcsolatban módosítóim lesznek. Például a 24-es ponttal kapcsolatban, amely ugye az eltűnt személyekről szól, a következőket mondanám. Nyomást kell gyakorolni Törökországra, hogy a katonai ellenőrzést alatt álló zónákat megnyissa. Jelenleg még katonai zónának vannak feltüntetve ezek a területek, annak érdekében, hogy az eltűnt személyekkel kapcsolatos keresési folyamat ne indulhasson meg. Hát omerőten azt mondja, történjen itt valami, erre utalni kell a jelentésben, és még valami. Volt egy csúcs találkozó, nem elfogadható, hogy ott érdemi tárgyalásokra nem került sor. A ciprusi köztársaság, a ciprusi köztársaság eh, által adott soros EU-s elnökség velt, volt ott jelen. Az ő szerepét nem fogadták el. A ciprusi elnökség nagyon is igyekezett, hogy például a török állampolgároknak nyújtandó vízumkönnyítéseknél előrelépés legyen, de hát a Ciprust fenyegette Törökország. És ezt, ezt rögzíteni kell a jelentésben, és a földgázelőhelyekkel kapcsolatos problémákra is utalni kell a jelentésben. Sajnálatos módon a business as usual, a megszokott dolgok folytatódnak tovább ebben a kapcsolatban. Ezt nem folytathatjuk, hogyha az, egy ország csatlakozni akar az Európai Unióhoz, akkor nem fenyegetheti annak intézményeit. Ami pedig a gazdasági övezet kérdését illeti. Törökország próbálja a gazdasági kérdéseket el, előtérbe helyezni, tehát más szempontok is vannak. Megsértik az újságírók jogait, a nők jogait, az alapvető emberi jogokat, az Amnesty International is számos kritikával élt. Ezekkel a kérdésekkel mi van? Én ennek a fejezetnek a megnyitásával nem értek egyet. És itt nem csak a 23-as, 24-es fejezetről van szó, hanem a 15-ös fejezetről is szó van. Aztán itt szó volt még a 30-as fejezet megnyitásáról. Hogyha megnyitnánk ezt a fejezetet, akkor úgy gondolom, hogy sosem fogjuk tudni megoldani a ciprusi helyzetet. Gomes asszony. Először is úgy gondolom, hogy Törökországnak támogatásra van szüksége. A szíriai határon nyújtott humanitárius segítséghez és az EU-nak segíteniük kell. Másodszorban a kurt kérdés központi kérdés, és üdvözöljük azt a politikai párbeszédet, ami megkezdődött. De, és itt egyetértek azzal, hogy a kurd nők meggyilkolása Párizsban lehet, hogy e párbeszéd megakasztására irányult. Ezt azt, hogy szeretnénk a párbeszéd folytatását ki kell fejeznünk. Támogatom Ria szokásosan nagyon megalapozott és kiegyensúlyozott megközelítését a szövegben, tehát támogatom azt, hogy a 23-as, 24-es fejezetet megnyissuk, és hogy benchmarkokat állapítsunk meg. Törökországnak nagyon sokat kell tenni, hiszen felháborító a helyzet több ö, újságíró van börtönben, mint Iránban vagy Kínában. Ez elfogadhatatlan. És ezt nagyon komolyan hangsúlyoznunk kell. Ott vannak az emberi jogi kérdések is, az igazságszolgáltatás működése, a terrorizmus elleni törvény. Most a ciprus kérdésre nem szeretnék kitérni, hanem csak szeretném elismerni azt, hogy rendkívül professzionális, önmegtartóztató hozzáállással vitte végig az elnökséget Ciprus. Nem tértek el az elnökségük fő céljaitól. Nem sok ország tudott volna úgy kiállni, mint Ciprus tette, és most Fontos, hogy törökországi barátainknak világosan mondjuk el, hogy nem tudjuk elfogadni azt, hogy ők természetesnek veszik ezt a viselkedést a ciprusi elnökséggel szemben. Ez abszolút elfogadhatatlan Európa számára. Az, ahogy megpróbálják megakadályozni Ciprust abban, hogy feltárják a tengerük mélyén rejlő olajkészleteket, az is elfogadhatatlan. Elleni Kopa és más kollégák is hangsúlyozták azt, hogy itt szeretnének erősebben fogalmazni. Én ezzel egyetértek, de ugyanakkor továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem a 23-as, 24-es fejezetet megnyithatjuk, itt nem látok ellentmondást. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék Omer Rajtan kollégának ezen kintőnően megfogalmazott jelentéshez. Természetesen módosítók várhatóak. Van mit javítani, ez nem kérdéses, de nagyon jó jelentéstervezet. Örülök, hogy a itt ma jelenlévő török barátaink betekintést kapnak egy olyan a vita lefolytatásának olyan kultúrájába, amelyről talán van mit tanulni. Az Európai Unióban belül van, aki egyértelműen ellenzi a törökországi csatlakozást, vannak, meg Törökországban is vannak, akik ezt ellenzik, vannak, akik a státuszkvót akarják fenntartani, épp úgy, mint a gázai övezetben például, de mi, németországi szociáldemokraták a csatlakozás irányába mutató tárgyalásokat szeretnénk látni, nem a privilegizált partneri kapcsolat a célunk. Nem ellenezzük a 23-as, 24-es fejezet megnyitását, hiszen úgy gondoljuk, hogy Törökországnak meg kell oldani e területén, e területen a problémákat anélkül, hogy az EU tagságra figyelnének, mindenki érdekét szolgálja, hogy a mediális újságírás, az igazságszolgáltatás, a, a rendészeti kérdésekben fenntartsák, átalakítsák a rendszert, tehát mindenkinek az érdekét szolgálja, hogy ezeket a fejezeteket megnyissuk, és kérem még egyszer nyomatékkel, hogy bármilyen fontos is a ciprusi kérdés, ne csak erre koncentráljunk. Idén lesz az 50. évfordulója az eh, Elizé szerződések, Elizé szerződések eh, szerződés megkötésének, és gondolják el, hogy mit tett Adenauer például a népek megbékélés érdekében. Azt gondolom, hogy ebből van mit tanulniuk a törököknek és a ciprióták aztán pedig, ahogy délebre megyünk, egyre inkább másként értelmezik az idő múlását, és úgy gondolom, hogy ebben is érdemes volna éjszakra tekinteniük a törököknek. Köszönöm. Köszönöm, Janakó asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Omen Röjten asszonynak. Igazi szakértője a témának, és már hosszú évek óta előadója ennek a témának, hosszú ideje követi nyomon az eseményeket, így hát kiegyensúlyozott jelentést volt képes készíteni, de hát bizonyos kérdéseket rendre kihagy a jelentéséből, azokat a kérdéseket, amelyekben Törökország nem tartja magát az elvárásokhoz. Például itt a tengerjogra gondolok, eh, gondolok itt a fenyegetésekre, a háborús fenyegetőzésre, más országok jogainak megsértésére, konkrétan Görögország jogainak megsértésére, és aztán van számos olyan kérdés, például a vallásszabadság és más dolgok kérdése, ami érintetlenül marad. Úgyhogy Omer Öten asszony, én módosító indítványokat fogok beterjeszteni, nagyon remélem, hogy ezeket figyelembe fogja venni, ugyanis úgy gondolom, hogy fontos, hogy minden évben lássuk és felismerjük, hogy a legalapvetőbb demokratikus értékek, jogok, elvek esetében nem lehetünk ennyire makacsok. Itt van a 13-as pont, ahol utalnak az újrafelvételre. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban van egy megállapodás az első három évben csak a török állampolgárokra vonatkozik ez, és csak utána terjed ki majd másokra. Hát itt is nagyon sok a probléma. Sok a nehézség a vízumkönnyítések esetében is. Hogyha így megy tovább a dolog, és török ország a továbbiakban is így viselkedik, hogy eddig tette, akkor nem lesz túl pozitív a dolgok kimenetele. Please. Köszönöm, Kacsán képviselő, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban én is gratulálhatok a jelentéstevőnek. Kiegyensúlyozott a jelentéstervezet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azokra a pontosokra kell koncentrál, pontokra kell koncentrálnunk, amelyek eh, közelítenek bennünket, nem a különbségeket kell kihangsúlyozni. Törökország nagy lépéseket tett a demokratizáció, a demokratikus átalakulás érdekében. Azzal segítünk éppen ezért leginkább a török állampolgároknak, hogyha áttörést érünk el, a blokádot megszüntetjük, ezért meg kell nyitni a fejezeteket. A több évtizedes bennünket elkülönítő, elválasztó kérdések ismételgetésével nem jutunk előre. Hogy mondjuk egy példát? Belgrád és Pristina párbeszédére gondolok. Szerbia nem ismerte el Koszovót, de mégiscsak jelentős áttörést értek el, rendszeresen találkoznak, és napról napra inkább előre lépnek. Néhány hónappal ezelőtt akár még el, elképzelhetetlen lett volna az, ami már a valósággá vált. Tehát éppen ezért azt kell várnunk, azt kell kérnünk Ankarától, hogy tegyen még többet annak érdekében, hogy a blokkát feloldódjon. A bővítés folyamata még nem teljes, és Törökország az Európai Unió szövetségese. Nem csak a régióban, nem csak a NATO keretein belül, hanem a régió, régióban is fontos szerepet játszik. A Patriot vagy Patriot elfogó rakéták ténye és az Törökország EU szolidaritást igazolja. Ugyanakkor épp arra van szükség, hogy az EU-ban többet tanuljunk Törökországtól, hogy hogyan hallatta meg a gazdasági válság következményeit. E tekintetben Törökország például példaértékű. Liberális politikusként pedig külön hangsúlyozni szeretném a Törökország által elért eredményeket, a nők ö, oktatási rendszerben ö, való nagyobb helyzetbe hozásához. Törökország igenis demokratikus úton jár, egyre inkább megnyitja a társadalmat. Törökország Libanonban, Szíriában, Irakban, Iránban az Európai Unió zászlóhordója. Törökország, ezt hangsúlyoznunk kell, nem csak stratégiai partner, hanem barátunk is, amely baráti megközelítést érvényel, érdemel. Hogyha tehát a szabad mozgást biztosítjuk a nyugati Balkánon, és a vízumliberalizációt is, akkor miért fordulunk el Törökországtól? Törökországnak nagyobb segítségre van szüksége részünkről. Köszönöm. Háut képviselőm. Üdvözlöm, hogy végül is megérkezett csak asszony. Valóban kiegyensúlyozott platformot teremt Umer asszony jelentése, és a vízum liberalizációról szóló harmadik bekezdés nagyon fontos, valamint a küszöbértékek meghatározása és a ciprusi fejezet is, ahol úgy gondolom, hogy nagyon jó volt a ciprusi elnökség, és éppen ezért meg kell akadályoznunk azért azt, hogy ne legyen túl nagy, ne foglaljon túl nagy területet a jelentésben a Ciprussal foglalkozó fejezet. Ugyanakkor a gazdasági növekedés láthatjuk, hogy 10%-os volt, tehát van mit tanulnunk a e tekintetben Törökországról. Egyetettek az Anna által mondottakban arról, hogy milyen fontos szerepet játszik Törökország, nem csak Szíria, a szíriai menekültek befogadása területén, hanem az egész térségben. Úgy gondolom, hogy az ombudsman tekintetében Anna nem eléggé kritikus, hiszen az ombudsman nem kap meg elegendő jogot a börtönök felügyeletében, és úgy gondolom, hiszen, és látni kell, hogy az ellenzék nem is vett részt ezen a számok, szavazáson. Végezetül pedig hogyha a vitánk végén az Európai Bizottság is felszólal, akkor kérni szeretném, hogy a Goodis helyzetről is beszéljenek. Én nyomon követtem a tárgyalásokat, és úgy gondolom, hogy nem szabad elvesztenünk a lehetőséget, mely a kurdokkal való tárgyalással megnyílt. Az emberi jogok tekintetében nagyon fontos, hogy az EU irányelvét figyelembe vegyék, hiszen január, 10, január 8-én idén 18 emberi joggal foglalkozó ügyvédet fogla, tartóztattak le Törökországban, ez botrány. Köszönöm, Latford Baronom. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy felszólalhatok. És elnézést szeretnék kérni, hogy sem a jelentéstevőt, sem a legtöbb árnyék jelentéstevőt nem tudtam meghallgatni, de csak most tudtam megérkezni. Úgy gondolom, hogy ez egy jó jelentés, tervezett, kiegyensúlyozott, megfelelően rövid és összefogott tömör. Egyetértek Anna Gomessel és Richard Hauttal, hogy talán nagyobb hangsúlyt kaphatnának a pozitív elemek, például a gazdaság szárnyalása, vagy Törökország stabilizációs szerepe a térségben, kiemelendő. Úgy gondolom, hogy kár, hogy csak a második oldalon olvasunk ezekről a fontos és mégis pozitív e, pontokról, szempontokról. Úgy gondolom, hogy a kilences bekezdést, amely a szólásszabadság veszélyre leselkedő veszélyekről és az újságírók letartóztatásáról szól, nem lehet eléggé fontosan, nem lehet eléggé kihangsúlyozni, és ez persze összefügg a kurd kérdéssel is. Nagyobb hangsúlyt szeretnék adni ennek a kérdésnek hiszen az Erdogan kormány egy ilyen hezitáló előegyet, egy, az egy lépés előre, kettő hátra politikáját folytatja, és ez e, igen aggaszt minnyájunkat. Különösen aggaszt e, bennünket az is, hogy az EU egyes tagállamaiban letartóztatásokat hajtottak végre. Biztosítanunk kell, hogy a PKK terrorizmus elleni harc ne vezessen oda, hogy a politikai aktivitást, illetve a kurd önrendelkezés szószólóinak szólásszabadságát korlátozzuk. Kifutottam az időmből? Mert már le is járt az idő valóban. Még egy pillanat. Támogatom a vízumkönnyítés ügyét, és Egyetértek, hogy ne hangsúlyozunk túlontúl Ciprus kérdését. De még egyszer el szeretném mondani, hogy nagyon szerencsétlen, hogy Ciprus ö, kormánya halumi számára egy PDU-t akar ö, biztosítani, és ezzel pedig a Helen, tehát egy védett eredet megjölelést akar biztosítani ennek a sajtnak, és ezzel ellehetetleníti ugyanezt a török sajtot. Köszönöm szépen. Flótrasz. Flótrasz hogy egyébként ez EU-török parlamenti bizottság elnöke is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy szót adott késlekedésem ellenére. Én is a hóban akadtam el, csak úgy, mint Fabius miniszter úr. A török viter visszatérve, Omen Rújtán asszonynak köszönetet mondok, aki egy olyan jelentést nyújtott be, ami konszolidálja azt a munkát, amit az elmúlt években végeztünk, elmélyítette a konszenzust, ami kialakult az elmúlt jelentés óta. Megemlíteném például a, annak a fejezetnek a megnyitását, amit rendkívül fontosnak és lehetségesnek is tartunk. Tehát ez egy új ablakot nyitna meg, egy politikai ablakot, hat hónapra, és a jelentés felismeri ezt a politikai lehetőséget, amelyel fenntarthatóan újra be lehet indítani a csatlakozási folyamatot, illetve az EU és török kapcsolatok továbbfejlesztését. Nagyon pozitívnak látom ezt, és azt is, hogy hangsúlyt helyez olyan érzékeny pontokra, mint például a kurd kérdés, a reformok kérdése, az igazságszolgáltatás reformja. Ennek is nagyon fontos, nagy jelentőséget tulajdonítunk. Aztán a média és a sajtószabadság. Ezek a pontok mind olyanok, amelyeket még tovább tudunk elmélyíteni, hogyha szeretnénk. Konkrétan a kurt kérdés nagyon nyitott, és üdvözlöm azt, hogy ösztönözzük a párbeszéd folytatását, és nem hagyjuk azt, hogy ha mondhatom így, megzavarják a párizsi események ezt a folyamatot. Hangsúlyoznám azt is, hogy a jogok elmélyítése, amit remélünk, hogy az új alkotmány majd meg fog tenni, a, például a véleménynyilvánítás szabadsága, aztán a tanulás, az óvodák létrehozása, ezek, vagy a, a terrorizmus elleni meg közelítés, megváltoztatása. Ezek nagyon fontos kérdések. A negyedik csomag, negyedik igazságszolgáltatási reformcsomag, ezt is úgy ítélem meg, hogy érdemes elmélyíteni azt, amit ezzel kapcsolatban mondunk, különösen érdemes lenne kitérni a sajtószabadságra. Illetve az, a parlamenti delegációnk a helyszínen nagyon sok munkát végzett, elemezte a helyzetet, tehát több, jobban értjük, jobban látjuk, hogy mi a helyzet, és ezért elmélyíthetjük a szöveget is. Köszönöm Omer Rújtan asszonynak, hogy ezt a nyitást, a nyitás irányvonalát elmélyítette. A kurt kérdésről folyó párbeszéd, de kapcsolatban is nyitott, az új alkotmányjal kapcsolatban is nagyon nyitottan fogalmaz, ezt az irányvonalat kell folytatnunk Szerintem ez rendkívül aktuális és nagyon gyümölcsözőnek is ígérkezik. A kult kérdés és regionális szintű, a szíriai kérdés is, az Iránnal való kapcsolat kérdése mind nagyon fontos és döntő jelentőségű geopolitikai kérdések és geopolitikai hatásuk lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy a folyamat során a politikai kötelezettségvállalásunk megmaradjon, hiszen döntő jelentőségű lesz ez a régió számára. Elnök, köszönöm. Most a bővítési főigazgatóság képviselője kap szót. Monsieur Président. Elnök úr, jelentéstevő asszony, először is szeretném megköszönni és üdvözölni azt a munkát, amit Ria Omen Ruitán asszony végzett egy ilyen igazságos, kiegyensúlyozott tartalmilag és hangsúlyaiban is kiegyensúlyozott jelentése megfogalmazásáért. Az Európai Bizottság októberben, 2012. októberében adta ki az eredményekről szóló jelentést. Úgy gondoljuk, hogy a pozitív menetrend rendkívül fontos szerepet játszott az Európai Unió és Törökország kapcsolatainak az a helyes vágányra helyezésében. Az összes frusztráció után, amelyet itt a különböző felszólalók is említettek. Emlék, engedjék meg, hogy a legfontosabb sikert megemlítsem, sikerült véglegesíteni egy olyan menetrendet, amely a vízum liberalizáció kérdésével fog foglalkozni a török állampolgárok számára. A tanács áll következtetéseiben is azt tapasztaljuk, hogy konstruktív módon a jövőbe tekintenek, és szeretnének a csatlakozási tárgyalásoknak új lendületet adni 2013-ban. Üdvözlöm és köszönöm azoknak a felszólalást, akik a lehető leggyorsabban szeretnék megnyitni a 23-as, 24-es fejezetet. Mi is úgy gondoljuk, hogy csak ezen fejezetek megnyitásával tudunk sokkal intenzívebb párbeszédet kezdeményezni Törökországgal, amelynek révén az alapjogokkal kapcsolatos fő problémákat politikai szempontból tudjuk megoldani. Úgy gondolom, hogy az a bátorítás, amely Ria Omen Ruitan asszony jelentéséből kiviláglik a megfelelő megközelítés, és én is szeretném bátorítani a parlamentet, hogy nagyon komoly, támogató üzenetet küldjön a kurd párbeszéd folytatása érdekében, hiszen több tízezer életet követelt, áldozatot követelt az elmúlt évtizedekben ez a konfliktus, globális megoldásra van szükség a kurd probléma megoldására. Óriási ez a probléma, politikai kritériumokhoz kapcsolódik a megoldása, amelyeket sokszor említettünk, itt is elhangzott. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, mondja az elnök. Mielőtt a jelentéstevőt, Rie Omen Rújtan asszonyt felkérem, hogy lezárja a vitát és összefoglalja, szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 5-e dél. Rújtan asszony, önye a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az együttműködő képviselőknek azt, hogy elismerték, hogy Törökország haladásáról megpróbáltam őszinte és kiegyensúlyozott jelentést írni. Mindenkinek szeretném elmondani, hogy ez a jelentés elfogadható a parlament nagy többsége számára. Ez is fontos dolog. 90%-ot mindig megkaptunk, és remélem, hogy a következő alkalommal is ennyien fognak igennel szavazni legalább. Második megjegyzésem. Szeretnék ismét emlékeztetni arra, hogy a tárgyalások mindig nyitva vannak. És most nem tudunk a dátumot mondani. Először a politikai feltételeket kell teljesíteni. Ez a legfontosabb. Ez még fontosabb annál is, mint a különböző fejezetekről szóló vita. Akkor most hadd térjek ki a fejezetekre. Hogyha azt akarjuk, hogy Törökország többet tegyen az igazságügy területén, az emberi jogok területén, akkor helyes, hogy volt egy pozitív menetrendünk, és lehettek volna informális benchmarkjaink, de többet kell tenni, ezért van szükség e fejezetek megnyitására. 3. A média szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága. Ezek alapvető európai értékek. Ennek következtében rámutatunk a 9. cikkben arra, hogy egy abszolút igazságügyi reformra van szükség. A negyedik csomag, legalábbis amit láttam ebből, az meghozhatja ezt az eredményt. Másfél héttel ezelőtt tárgyalásokat folytattam az Alkotmánybírósággal, illetve a bérek és ügyések legfelsőbb tanácsával, valamint a feleviteli bírósággal. Meggyőződésem, hogy Törökország szeretne előrelépni. Aztán az energia. Hogyha Törökország megakadályozza Ciprus részvételét és Izrael részvételét a megújuló energiákkal foglalkozó szervezetekben való részvételben, akkor emlékeztetni kell arra, hogy ez az energiafejezet megakadt. Tehát újra meg kell nyitni, és remélem, hogy az erre vonatkozó politikai akarat is meg lesz. Aztán a tengeri szerződés, igen, erről is fogok beszélni. A vallási kisebbségek. Azt hiszem, hogy a 17. bekezdés nagyon is kimerítően foglalkozik ezzel. Aztán az Örményországgal kötött jegyzőkönyv. Ezt ratifikálni kéne mindkét fél részéről megkérdezhetjük, hogy miért nincsenek még ratifikálva. Azért, mert rossz szomszédi viszonyban van ez a két ország. Tegyünk valamit ismét, hogy ezt a blokkot feloldjuk. Az én prioritásom az, hogy megnyíljanak a határok. Aztán a megújuló energia források. Itt sajnos a jelentésben nem volt elég karakterszám, hogy erre eléggé kimerítően kitérjek, de hogyha módosítók érkeznek, akkor tehetünk valamit az ügy érdekében. 19. fejezet és szociális kérdések. Nem kéne többet kérnünk Törökországból, mint azt, hogy majd ezt a fejezetet a folyamat végén tárgyaljuk végig. A kurt kérdés. Azt hiszem elég világos voltam. hogy a párizsi gyilkosságok provokáció, merő provokáció. A politikai tárgyalási folyamatot akarják megakasztani a török kormányképviselői, illetve Öcsalán úr között. Merő provokáció. Mindent meg kell tenni, hogy a nyomozás hatékony legyen. De ez nem a mi parlamentünk szerepe. A nyomozást Párizsban kell lefolytatni. És amit hallottam, nem tudom, hogy ez csak szállóige-e, de azt hallottam, hogy valaki, milyen PKK-s embert ma letartóztattak. Én nem akarom megzavarni a folyamatot, a béke folyamatot Törökországban. Éppen ezért gondolom azt, hogy nem szabad csendben maradnunk, de nagyon óvatosan kell fogalmaznunk. Kopászony. Határozottan elleneztem azt, hogy Törökország nem fogadta el Ciprust az Európai Unió elnökének. Mit tehetek még? határozottan elítéltem ezt, nem csak a szövegben, hanem akkor is, amikor a szövegről szóló megjegyzéseimet mondtam el. Török szír kérdés. Két menekültábort meglátogattam, és a felelős biztossal megvitattam a helyzetet. Ő gratulált Törökországnak az ott elért eredményekért, hiszen a helyzet, amit én ezekben a menekültáborokban láttam, jobb volt, mint uh, amit nagyon sok helyen láttam máshol. Aztán mi volt még? az eltűnt személyek. Említem az eltűnt embereket, megemlítem őket. Aztán az ombudsman. Talán Howie úrnak volt egy megjegyzése ezzel kapcsolatban, de ő már elment. Tudom, hogy vannak megjegyzések nem csak a hatásköreivel kapcsolatban, de azt szeretném látni, hogy mi lesz majd a folyamatnak az eredménye. Úgyhogy majd akkor ítéljük meg jövőre, amikor ezt látjuk. Aztán ismét próbáltam kiegyensúlyozott lenni a jelentésben. Hogyha az emberek oldalú módosító indítványokat nyújtanak be, akkor megpróbálok majd mindent megtenni, amit tudok, hogy kiegyensúlyozott maradjon a jelentésem. Köszönöm szépen! Köszönöm, Omer Röjten asszony, köszönöm kollégák, mondja az elnök. Ne felejtsük el, hogy holnap kilenckor kezdünk a szavazásokkal, addig berekeztem az ülést. Nein.